Üdvözlök mindenkit a Regi Szakbizottság mai ülésén. Úgy döntöttem, hogy a holnap reggeli, holnap délelőtti ülésnek a nagy részét Ferejre biztossal történő eszmecserének szenteljük. Nagyon sok mindent meg kell vele vitatnunk, és hogyha marad időnk a délelőtt végén, akkor ezt kérem majd a bizottságtól, hogy röviden mutassák be a 2019-es stratégiai jelentésnek az eredményeit, ez nem régiben jelent meg, és azt mutatja, azt vizsgálja, hogy az a tagállamok a 2014-2020-as időszakban milyen előrelépéseket eszközöltek a regionális fejlesztés területén. Ez már elektronikus úton is elérhető, gondolom, hogy mindannyian meg is kapták. Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy holnap nagyon rövidek lesznek majd a szavazások, úgyhogy azt javaslom, hogy egy kicsit később kezdjük az ülésünket, méghozzá 9 óra 30-kor. Ezután lehet, tehát 9 óra 30-kor kezdődik az ülés, és 10-től lehetne a biztosunkkal való eszmecsere. El tudjuk fogadni az így módosított napirendet? Úgy látom, hogy ezt senki nem ellenzi, Ami pedig az elnök közleményeit illeti, ahogyan a koordinátoroknak már mondtam, szeretném önöknek is elmondani, hogy a méltányos átállási alap alapot a REGI szakbizottságunk támogatja. Ez egy olyan stratégiai alap, amely természetesen 100 milliárd eurót szentelne az európai karbon semlegességnek. Ezt a, ez a szöveg lesz a munkánknak majd a középpontjában a következő hónapokban, következő hetekben, következő hónapokban. Az első vitára a plenárison Strasbourgban már sor került, én ebben részt is vettem nagyon sok tag, a szakbizottságunk nagyon sok tagja részt vett ezen a vitán, nekik köszönöm. Holnap pedig biztos vagyok abban, hogy a, a holnapi eszmecserénknek a középpontjában, majd a biztosan történő eszmecserének a középpontjában fog állni ez a téma, ugyanis nagyon sok kérdést kell majd neki feltennünk a bizottság döntéseivel kapcsolatban. És azt se felejtsük el, hogy február 19-én workshopot tartunk erről a mechanizmusról. Még azt is szeretném elmondani, hogy holnap lesz majd az európai periférián lévő tengeri régióknak a konferenciája is. Ez egy nagyon fontos esemény lesz. A kohéziót szolgálja ez az esemény is. Eriko Rossi elnökkel, a Toszkán régiónak az elnökével lesz majd eszmecsere. Természetesen minden képviselőt hívok erre a az eszmecserére. És holnap este 17 óra 30-tól lesz egy kis, még nem évzáró, hanem évnyitó ülésünk. Legyünk szolidárisak, még szolidárisabbak egymással ebben az új évben. Tehát egy kis újévi kocintással hívok mindenkit, amely itt lesz ebben az ülésteremben, rögtön a holnapi ülésünknek a vége után. Ez lett volna tehát az elnök közleményei, és akkor ezzel folytatom is a napi rendel. Liliana Pavlovával fogunk eszmét cserélni. Ő az Európai Beruházási Banknak az elnök helyettese. Volt már munkaülésünk vele, ez nagyon pozitív volt. Az Európai Beruházási Bank természetesen a mi bizottságunk, a mi parlamentünk számára rendkívül fontos intézmény. Azt is szeretném elmondani a képviselőknek, hogy az Európai Beruházási Bank az EU hosszú távú finanszírozó testülete, amely finanszírozást, tanácsokat is ad, amelyekkel az Európai Unió a célkitűzéseit meg tudja valósítani, vagyis a növekedést helyre tudja állítani, foglalk, munkahelyeket tud teremteni, és a kohézió kialakításához és növeléséhez is támogatást tud nyújtani. Kettő nagy stratégiai célkitűzése van a beruházás Beruházási Banknak az Európai Unión belüli kohézió, illetve a világon mindenhol az éghajlatváltozás hatásainak a csökkentése. Ez a kettő célkitűzés természetesen a mi szakbizottságunk, mi regionális fejlesztési szakbizottságunk számára is rendkívül fontos. Az Európai Unióról szóló szerződés 309. cikke kimondja, hogy az Európai Beruházási Bank kölcsönöket és garanciákat kell, hogy adjon azoknak a régióknak, amelyek fejlődő régiók. Ez lesz a mai eszmecseréknek az egyik fő témája. Tehát az Európai Beruházási Bank hogyan is szolgálja a gazdasági, szociális, területi kohéziót az Európai Unión belül. Nem régiben, egészen pontosan 2009, 2019 novemberében az Európai Beruházási Bank döntést jelentett be a finanszírozásából ki fogja vezetni a foszilis eh, energiahordozóknak a támogatását. Ez egy nagyon érdekes döntés volt. A Beruházási Bank azt is elhatározta, hogy 2025-re eh, 50%-ra növeli azoknak a finanszírozásoknak az arányát, amelyek a klímaváltozás elleni harcot támogatják. A bizottság pedig tavaly bejelentette, hogy 2030-ig 1000 milliárd eurónyi befektetést szeretne arra adni, hogy 50%-kal csökkenjenek az üvegházhatású gázok kibocsátásai 2030-ig. Nagyon remélem, hogy a mostani eszmecsere során meg fogjuk tudni azt is, hogy ezt az új szerepet, ezt az új kihívást hogyan is kívánja a beruházási bank teljesíteni, hogyan próbálják ezt majd megvalósítani, és hogyan próbálják elérni azt, hogy a beruházások, amelyeket önök eszközölnek, garantálják a kohézió elvét hogyan fogják elérni azt, hogy a beruházásoknak a nagy része ne olyan területek felé menjen, amelyek eleve gazdagabb területek, és amelyeknek nagyobb képességük van arra, hogy a beruházásokat odavonzzák. Múlt héten, tudják, a biztosok testülete elfogadta a javaslatot egy méltányos átállási alapnak a javaslatát elfogadták, és az Európai Beruházási Banknak ebben a mechanizmusban fontos szerepe lesz, sőt, megkerülhetetlen szerepe lesz. Az Európai Beruházási Bank a Juncker terv után most megint csak nagy beruházási szerepe lesz, az energia átállást fogják tudni itt majd támogatni. Ez segíti majd a foszilis energiahordozóktól függő területeknek az ezen energiahordozóktól mm, való elbúcsúzást, illetve segítenek majd abban is, hogy a szociális társadalmi hatásokat minimalizálják, és abban is szerepük lesz, hogy minden régió olyan gazdasági modellt támogasson, amely a karbonsemlegességét tűzi ki célul. Az ülésünknek az elején már említettem, hogy a Regi Szakbizottság foglalkozik ezekkel a témákkal, és mint ilyen a feladatunk az is, hogy a törvényter, a jogszabályjavaslatokat megvizsgáljuk, és ezen a délutánon az is a szerepünk lesz, hogy megnézzük ezeket a beruházásokat, illetve a mechanizmus, a méltányos átállási mechanizmus kialakítása során szerepünk lesz majd az erőszorú egyeztetés. Üdvözlöm tehát itt az ülésünkön, üdvözlöm a kollégáit is, nagyon köszönöm, hogy itt van, és ahogyan szoktuk, az ön felszólalása után majd a koordinátorok fognak először szót kapni, utána pedig a többi képviselő. De akkor át is adnám a szót. Thank you very much, Mr. Majed. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, elnök úr, igen tisztelt szakbizottsági tagok, vendégek. Köszönöm még egyszer, hogy meghívást kaptam meghívtam erre az eszmecserére ma délután. Itt az ideje ennek az eszmecserének. Örülök tényleg, hogy eljöhettem a mai napon, és bemutathatom az Európai Beruházási Bankot, az Európai Bankot, és nem régen csatlakoztam a bankhoz, és alelnökként dolgozom, és azt gondolom, hogy a tapasztalatok, amiket meg fogunk beszélni korábbi minőségemben, és azokat mm, segítenek az eszmecserében önökkel, itt a Regi Bizottsággal, így tudunk hozzájárulni ehhez a fontos vitához a mai napon. Azzal kezdeném, hogy röviden bemutassam az alapvető számokat, adatokat, tényeket, azok számára, akik nem ismerik még az Európai Beruházási Bankot teljes mélységében. Biztos vagyok abban, hogy ismerik a bankot, de azért megragadnám most az alkalmat, hogy egy néhány fő adatot, alapvető adatot mégiscsak közöljek önökkel, mert nem mindenki tudja, hogy az EBB csoport nem csak a bankot foglalja magában, hanem az Európai Beruházási Alap is ide tartozik. Ez azt is jelenti, hogy a legnagyobb hitelező vagyunk a világon, multilaterális területen, még a világbanknál is nagyobbak vagyunk. Az elmúlt időszakban, tíz évben 60 milliárdot költöttünk projektekre, tehát hat, hat évtized alatt 1,2 billió eurót fektetünk be 160 országban több mint ezer projektbe és minden egyes projektnek mi egy harmadát finanszírozzuk, de összességében ez azt jelenti ezek után, hogy több mint 3 billió eurót tudtunk mobilizálni 1958-as megalapításunk óta. Egyébként örülünk annak, hogy egy tető alatt megtalálható az összes tapasztalat, amire szükség van. Itt bennünket megvannak a saját mérnökeink, közgazdászaink és környezet mérnökeink, szakértőink is, és ezzel képesek vagyunk a leg sürgetőbb kérdésekre reagálni. Napjainkban az európai versenyképesség ide tartozik, az euró belső kohéziója, de területi és szociális véleményt is figyelembe tudunk venni, perspektívát figyelembe tudunk, és a klímaváltozás remény nyilvánvalóan az egyik legfontosabb témája a napi rendünknek. Az EBB a klímafinanszírozásban világvezető 2016 óta. Ez azt is jelenti, hogy mintegy 71 milliárd dollárt fektettünk be, dollárban számoljuk el a klímafellépéseket a Párizsi megállapodás keretében, és úgynevezett zöld kötvényeket is kibocsátunk ilyen jellegű beruházásokra ezer 7 óta ö, indítottuk el ezt a programunkat, és ö, ez azt is jelenti, a kihelyezésünk 30%-át a kohézióra költjük. Tehát nem csak a klímaváltozásról van szó, ez számomra nagyon fontos, mert én vagyok a területért felelős alelnök, hozzám tartozik a közlekedési és a kohéziós politika és a tanácsadás. Tehát folyamatosan tudjuk biztosítani a támogatásunkat, és az említett 30%-os arányt szeretnénk megőrizni a kohéziós politika területén. Évről évre folytatjuk az idevágó munkánkat, a hitelezés, hitelkihelyezést a kohéziós politika keretei között. Ismerjük az itteni elvárásokat és szükségleteket, és persze a klíma megint csak egy olyan terület, amelyet már jó ideje finanszírozunk a kohézió és regionális politika kapcsán egy néhány szó, milyen megközelítést alkalmazunk. A mi megközelítésünk az, hogy három dolog, a mennyiség, a minőség és a hatás határozza meg. Mint már említettem, a 30%-ot ér az új műveleteken belül a kohéziós politika, a regionális dimenzió, és el kell, hogy mondjam, éves szinten ezt a 30%-ot el is értük, tehát ez nagyon mélyen szerepel a műveleti tervünkben. 2008 és 2018 között a kohézióval összefüggő hitelkihelyezés kihelyezés mint egy 240 milliárd eurót ért el. Fontos központi üzletünk része a export, tehát a nemzeti társfinanszírozást is figyelembe veszük, ez fontos része, hogy az elkötelezettségünkön belül, hogy támogassuk a tagállamokat, ez azt jelenti, hogy a társfinanszírozáshoz tudunk hozzájárulni a tagállamok szintjén. 2007 óta mintegy 30 milliárd eurót helyeztünk ki a Európa déli és keleti részén ezen céllal a kohéziós célok között szerepel 2020 után, a persze politikai döntéseket ki kell várni, az új többéves pénzügyi keretet, de folytatjuk az eddigi munkánkat. Ez nagyon fontos pillanatban vagyunk most, hogy hogyan tudjuk a támogatást a jövőben is biztosítani. A nemzeti társfinanszírozásban mi készek vagyunk a társfinanszírozást támogatni továbbra is a kohéziós területen. Tehát eh, mint mondtam, valamennyi területen készek vagyunk erre. Aztán második pont a minőségről beszéltem, az EBB bevonásával egy teljes csomagban részesül az ügyfél, nem csak a pénzügyi hozzájárulásról van szó, a tárfinanszírozás támogatásával, vagy a hitelkijelzéssel, hanem a technikai szakértelmet is rendelkezésre bocsátjuk a saját mérnökeink és közgazdászaink, figyelik a projekteket, ahol finanszírozunk, ez azt is jelenti, hogy megvan a biztonság, hogy banki szempontból technikailag rendben van egy projekt, és mi azt jelenti, hogy a bankon belül tartsuk, és nem szervezzük ki az összes területen a szakértelmet, és ha szükség van rá, akkor a tanácsadóink is be tudnak szállni, ők kísérik ezeket a dolgokat. Ez egy erős csapat a bankon belül a tanácsadók, tehát ők arra szolgálnak, hogy egy széles körű szakértői tudást biztosítsanak. Ha szükség van erre a tagállamok szintén, vagy az államok szintén, olyan kohéziós országokról beszélünk itt mindenek előtt, ahol a végrehajtási kapacitás nem olyan mélyen van jelen. A harmadik pedig a hatás, amit szeretnénk elérni, tehát a multiplikátor hatás, a plusz érték, a többletérték teremtése, ez határozza meg az összes hitelkehézésünket. Munkájákat akarunk teremteni, plusz pénzeket bevonni, és hozzá akarunk járulni a gazdasági növekedéshez a kohéziós országokban problémát jelent az alul finanszírozás, az alul az kevés beruházás, ezért pénzt kell biztosítani a beruházásokhoz, elő kell készíteni, és a folyamatos finanszírozást is biztosítani kell. Ez a nagy kihívás, ehhez az, A miért mi jelen vagyunk, ez a fő célunk, ebben akarunk segíteni. Tehát el kell, hogy mondjam, az EBB egy jó dolog az európai szinten, mert megdolgoztatjuk a pénzt. Itt nem az adófizetők pénzéről van szó, hanem mi beruházáktól gyűjtünk pénzt, és ezt kihelyezzük a piacon. El kell, hogy mondjam, hatékonyak vagyunk az EU források felhasználásában, az EU politikák támogatására, ezen szakpolitikák, amikkel önök is foglalkoznak itt a parlamentben, mi ezt, mi önök alakítják a politikát, mi pedig végrehajtjuk. Tehát mi nem vagyunk a politika alakítói. Egy néhány dolog, a klímabanki szerepről, a zöldbanki szerepről, önök is tudják, mint az elnök úr elmondta bevezetőjében, egy klíma, egy zöld banká alakulunk át, ezt a munkát kezdtük meg nem régiben európai szintű zöld bankról van szó. Elmúlt hónapban tényleg dominánssá váltunk a legfontosabb kezdeményezéseknél. A Green Europe gondolatát követjük. A Green Deal, amely elmúlt héten indult, az adja a szívét ennek a tervnek, és Európa itt élni járó kíván szerni ezt elhatározták nem régiben, és teljes mértékben kötelezettséget vállalunk amellett a bankban, hogy ambíciózus, a legambíciózus klímastratégiát támogassuk. Pillanatnyilag ezen dolgozunk, az új céljaink tényleg világosak a klíma fellépés, a környezet, környezeti fenntarthatóság szerepét erősíteni akarjuk. Az üzletünk több mint 50%-ára közt emelni 2025-ig, és 1 billió eurót akarunk itt befektetni globális szinten 2030-ig ezen célok érdekében. A dekarbonizációt is finanszírozni kívánjuk Európában, együttműködünk az összes intézménnyel, a gazdasági regenerációt banki szinten kívánjuk a támogatást biztosítani ehhez, és hozzá kívánunk kerelni az, át, járulni az átmenethez, amiről az Európai Bizottság nem régiben beszélt. Szerintem biztosan elérhető a célunk, de az európai költségvetéshez hozzáférést kell biztosítani a többéves éves kereten belül, pénzügyi kereten belül. Az InvestEU és külső hitelkihelyezésre is szükség van pénzre, ez egy fontos működési területünk, mert mi ilyen irányba kívánunk haladni, és jobb eredményeket kívánunk elérni, ezért a társfinanszírozást nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az európai strukturális alapba való beruházásokra szükség van. Ez összhangban van a javasolt banki célokkal, az EU költségvetési céljaival, ami azt is jelenti, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló végső megállapodásnak biztosítania kell, azt, hogy el tudjuk látni a kötelezettségeinket az EU-n belül és az EU-n kívül is az európai az, hogy eh, milliárd euróról beszélünk, az átmeneti csomagról, a tranzíciós csomagról, Just Transition a neve ennek, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beru és az egész csoport összességében mintegy 30 milliárd eurót kíván mobilizálni 2021 és 27 között több éves tapasztalatunk van egyébként az át, a szerkezetváltások finanszírozásában, például karbonintenzív területekén környezeti projekteket támogatunk, de több szektort átfogó beruházásokba is beszállunk. Ugyanezt javasoljuk egyébként a következő időszakra is, a Just Transition mechanizmus keretében Eh, szükséges kapacitásra van szükség ahhoz, hogy az ilyen beruházásokat támogatni lehessen természetesen, és ennek megvan, a tapasztalatok megvannak nálunk erre. Egy néhány példát szeretnék elmondani, amiket nemrég bonyolítottunk le. Például együtt működtünk Katowice önkormányzatával, az elmúlt 20 évben Katowicéről beszélek, tehát és több mint 200 millió eurót helyeztünk ki nálunk, ezzel járulunk hozzá a sikeres átálláshoz, a szénbányászatról, Katowice szénbányászat központja meg, és egy ö, ö, városközpontot szeretnénk kialakítani, és így egy környezeti célt szolgálunk a polgárok érdekében. Egy másik lengyel példát is mondhatnék, Walbrich városáról kell beszélni, ahol a városi revitalizációt, az energiahatékonyságot finanszíroztuk, ez megint csak környezeti intézkedéseket is jelent, mert ez a város elvándorlástól szenved, miután bezárták a bányákat, ezért igyekeztünk így támogatni, hogy átalakulhasson ez a város. A másik példa Brandenburg, ahol több mint 200 millió eurót költöttünk a barna szén területek rehabilitációjára, itt infrastruktúrára is költöttünk, amivel a gazdasági életet kívánjuk fellendíteni, de nem csak szénbányászatról szabad beszélnünk ebben az összefüggésben. Bukarestről is beszélnünk kell, a kis környékéről, 600 milliót költöttünk arra, hogy energiahatékonyságot növeljünk több épületen, amivel sikerült az energiafelhasználás lényegesen csökkenteni a városban. Utoljára, de nem utolsó sorban, már szóltam erről röviden, de azért kitérnék erre újra, ne felejtsük el a tanácsadói szolgáltatásunk. A programink a Jaspers és egyebek kulcs szerepet játszanak az átmeneti stratégiák végrehajtásában. Itt a beruházási programokat úgy kívánjuk felhasználni, hogy bevonjuk közben a magánszektort is. Így például átmenet kívántuk támogatást nyújtani szénbányászati területeken, és uh, itt a projektek meghatározása, előkészítése, végrehajtása tanácsadói szakértelmet is igényel, ezt hatékonyan kell megcsinálni, főleg napjainkban, amikor a tagállamoknak fontos célja lesz, hogy előkészítsék a nemzeti átállási stratégiáikat, meg kell határozniuk a nemzeti szinten, hogy mit kívánnak tenni, és hát ezt finanszírozhatóvá is kell tenni, biztosítani kell, hogy a tranzíció, az átmenet lebonyolítható legyen. Ehhez tanácsadást nyújtunk, szakértőket nyújtunk a stratégiák előkészítéséhez is, de később majd a projekt előkészítésben is részt tudunk venni. Ez egy fontos eszköz, amit a bank tud biztosítani ezen a nagyon fontos területen, ebben a nagyon fontos ponton a tagállamok mind érintve vannak ebben. Döntő jelentőségű időszakban járunk, hiszen most dől el, hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni. Hiszen, hogyha jól sikerül, nagyon jól sikerül ezt megtervezni, akkor tudjuk csak elérni a céljainkat. És egy néhány szót a végén beszélni szeretnék még az Európai Beruházási Bank ö, ö, komoly múltal rendelkezik Európa tátfogó kezdeményezések finanszírozásában. Az európai, az stratégiai finanszírozási alap az FC, vagy az úgynevezett Juncker tervként is ismerik ezt itt Európában az európai beruházás sikerült talpra állítani, és láthatjuk, hogy az eredmények milyenek voltak. De helyenként nem mindig vagyunk elég sikeresek, de azért napjainkban elmondhatjuk, hogy azt hiszem sokat elértünk, és elmondhatjuk, 460 milliárd eurót pluszban sikerült mozgósítani Európában, eddig a finanszírozás területén. 2022-ig a beruházások finanszírozni tudják az 1,8 százalékos GDP növekedést és 1,7 millió munkahelyet teremtettünk. Több mint 1 millió kis és középvállalkozás élvezi ennek az előnyeit, ennek a finanszírozásnak, amiről az imént beszéltem. Vagyis a szakértelem alapján az az, hogy megtanultuk levonni a következtetéseket az eddigi munkánkból, a kezdeményezésekből. Most még többet tudunk, és nem csak az új prioritásokra tudunk majd reagálni, amelyeket most el kell végeznünk, hanem egy horizontális ablakot is bevezetnénk a Green Deal prioritásait figyelembe véve, vagyis hozzá tudunk járulni a szakértői tudásunkkal már mostantól fogva ezen feladatokhoz. Biztosíthatom önöket arról, hogy a bank aktív szerepet kíván játszani az egyes országok támogatásában, a Just Transition átmenet során, de mint már mondtam, az Európai Parlamentnek megvan ebben a szerepe. Elmúlt héten állásfoglalásot hallottunk az Európai Green Dealről, mi ezt hajlandók vagyunk támogatni, a szakértelmünket rendelkezésre bocsátani, és a tagállamokat is támogatni tudjuk, hogy a stratégiákat megfogalmazzák, hogy projekteket javasoljunk, és ezzel tudunk, ehhez tudunk hozzájárulni a szakértelmünkkel és persze az Európai Parlamenttel nagy mértékben szeretnénk együttműködni, amikor ezt megvitatjuk és előkészítjük ezen fontos lépéseket. Ugyanakkor regionális politikáról és kohézióról beszélünk, szerintem tényleg törekedni kell arra, hogy biztosítsuk a szükséges klíma és zöld beruházásokat, és meg kell találni a legjobb kiegészítést, a szinergia hatásokat ki kell használni a regionális politika és az egyéb politikák között a infrastruktúrális területen, mert erre szükség van ezen kohéziós régiókban. Talán egyelőre eleget mondtam, örülök, hogy végighallgattak, és természetesen szívesen válaszolok kérdéseikre. Merci beaucoup. Nos... Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a vitát. Novakov kollégának adom meg a szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm eh, Pavlova asszonynak az előadását, és biztos vagyok benne, hogy a néppárti kollégák aktívak lesznek a vitában. A legutóbbi Strasburgi ülésen, ahol is a Green Dealről volt szó, a csapból is ez folyt, akármilyen szakpolitikáról beszéltünk, mindenhol a Green Deal merült fel. Én támogatom a Green Deal-t, én támogatom a környezet védelmét, és mindent, ami a jobb élet minőséghez vezet a jövő generációi számára. De azt is tudom, hogy e ilyen nagy változások és reformok esetében hát egy kis időre van szükség, nagy erőre, kifejtésre, és egy kis finom megközelítésre. Nem forradalomra van szükség a klímát tekintve, hanem evolúcióra, és építeni kell az előző generációk által elértekre, elért vívmányokra nagyon sokat ruháztak be az előző generációk a jólétbe, néha úgy, hogy szenetégettek, ez igaz. Nagyon közeledik a döntés. Kérdezem, hogy ami a JTM-et illeti, hogyan tudják az Európa érdekeit és a Green Deal-t összeegyeztetni. Én azt gondolom, hogy a kettő együtt működhet, és nincs szükség arra, hogy föladjuk az agrikultúrát, a, a, a mezőgazdaságot, az infrastruktúra kiépítését, az Erasmus programot, azért, hogy az Green Deal-t támogassuk. Hogyan tudnak egyel, kiegyensúlyozottságot teremteni ezen prioritások között? Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy a vita a, a lehető leg dinamikusabb legyen, eh, akkor ezért megadnám önnek a szót, hogy válaszolja Novakov úrnak, és valódi él, vé, cserére kerülhet így sor. Tessék önél szó. Oh, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm Novakov úrnak a kérdését. Igen, ami a Green Deal-t illeti és a célkitűzéseket illeti, ezeket mindannyian támogatjuk természetesen. Ezzel egy időben persze nincs szükség forradalomra, evolúcióra, lassú átalakulásra van szükség, és világos stratégiára arra vonatkozóan, hogy hogyan érjük el a céljainkat. És az én szlógánám, az én mottom az, hogy egyetlen régiót sem szabad ugye magára hagyni. Ez a legfontosabb üzenet, amit szeretnék ma közvetíteni. Úgyhogy az energia átállás hatalmas költségekbe fog kerülni. Ezzel egy időben nagy lehetőséget is jelent ez mindannyiunk számára Európában. Tehát ne, ne csak azt nézzük meg, hogy mennyit kell ezért fizetni, hanem azt is meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk az energia és a gazdasági modellünket átalakítani. Lehet, hogy ezt történelmi lehetőségnek tekinthetjük. Ezzel egy időben időre van szükség, úgy kell mindezt megszervezni, hogy zöggenőmentes legyen az átállás. A régiók és az itt élők, a régiókban élők biztonságosnak érezzék ezt hogyan tudják továbbképezni magukat, hogyan kapnak támogatást ezekben a régiókban, ez mind világos legyen. Ahogy már a bevezetőmben elmondtam, a célunk, az Európai Beruházási Bank célja az, hogy a klímába való beruházást célzottá tegyük, és ez 50%-ot érjen el. De ezzel egy időben Folytatni szeretnénk a kohéziós és konvergencia beruházások támogatását, és ez továbbra is 30%-ot kell, hogy kitegyen, és ez azt jelenti, hogy igyekszünk biztosítani ezt a kiegészítő jelleget, az energia, illetve klímacélok, illetve a szükséges beruházások között, amelyekre a, a kohéziós országokban és régiókban szükség van. Persze minden projektet értékelni kell, és meg kell próbálni minden projektben megtalálni, hogy mi ennek a zöld eleme, egy projektben lehet, hogy ez 2%, 2% a másikban 50%, de végül meg kell találni az, az egyensúlyt hogyha a hetedik év végére e, mérleget vonunk, akkor a lehető legnagyobb zöld komponenst kell e, megteremteni, vagy megtalálni a kohéziós projektekben. Anélkül, hogy mondjuk minden projekt 50%-ban környezetvédelmi célokat tartalmazol. Lehet, hogy az egyikben 60-70% környezetvédelem van, a másikban meg 10-20. Lényeg az, hogy amikor az egyes országok a nemzeti stratégi- stratégiaikat kidolgozzák, és a következő programozási időszakra készülnek, végig kell gondolniuk, hogy hogy hogyan tudnak jól tervezni, és hogyan kívánják az átalakulást eh, támogatni a szociális-gazdasági eh, oktatási téren az adott régióban, és hogyan kívánják támogatni az energia átállás megvalósulását. Mi készek vagyunk mind a kettőt támogatni, az energiaátalakulást, illetve a gazdasági fejlődést is eh, regionális szinten hogy tehát új eh, foglalkoztatási lehetőségeket hozzunk létre. A legfontosabb dolog az nem csak az, hogy, senki, hogy ne, nem csak az, hogy senkit ne hagyjunk magára, hanem e, egyes régiókban, például szénbányászata foglalkozó régiókban is terjeszteni kell a környezetvédelmet e, és a környezetvédelmi átállást. Ez egy lehetőség és nagy kihívás is természetesen, de most itt a bankban Nálunk a banknál e, a felkészülés időszaka van az elfogadhatás, elfogadhatósági vagy támogathatósági szabályok előkészítése, dokumentumok előkészítése és elfogadása, és mi mindenképpen szeretnénk egyensúlyra jutni, egyensúlyra jutni a kohéziós politika és a klímavédelem, környezetvédelem között. Köszönöm szépen, a szót szocialisták nevében Pedro Márquez következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Pavlova asszony, köszönöm szépen az előadását. Azzal kezdeném, hogy beszéljünk a beruházási bank kötelezettségvállalásáról ezen célkitűzés támogatása mellett, tehát egy klímabank szeretne lenni ez a bank, ez nyilván kéz a kézben jár az Európai Unió által meghatározott célkitűzésekkel, és ez rendben van. Hadd mondjam el azt is, hogy az Európai Beruházási Bank nagyon fontos szerepet játszik egy rendkívül kritikus időpontban, konkrétan abban, hogy támogatja a közberuházást, és ahogy ezt mondtam, ahogy már elmondtam, egyes esetekben például nagyon fontos volt, hogy a nemzeti beruházási rész mellé párosítsuk az Európai Beruházási Bank támogatását. Hadd mondjam el, hogy közben a környezet megváltozott, a piac megváltozott, az Európai Beruházási Bank most egy olyan helyzetben dolgozik, amelyben egyre több pénz áll rendelkezésre a mm, piacon, egyre olcsóbb a pénz a tagállamok számára is, a nemzeti kormányok számára is. Tehát az, hogy milyen szerepet játszott az Európai Beruházási Bank most, ez, ez más, mint a krízis legkritikusabb időszakában volt. Több, sokkal többre van szükség, mint egy biliárdra ahhoz, hogy biztosítsuk a zöld gazdaságra való átállást. Mi eh, támogatjuk eh, ezt eh, a beruházási összeget 2030-ig, de világosá tettük, hogy ez sokkal kevesebb, mint amire szükség van globális szinten, ahhoz, hogy versenyképes, de tisztességes, fenntartható módon valósuljon meg ez az átállás. Ahogy mondtam, ami az átállást illeti a régiókban, ez nagyon fontos, vannak olyan régiók, amelyek már most ugye kohéziós régiónak számítanak, és amelyeket jobban érint az átállás, mint másokat, kritikus a helyzet. Kreatívabbaknak kell lennünk a célkitűzések terjeszt, elérésében, vagy ezek felé való törekedésben. Én az európai támogatásokért feleltem annak idején miniszterként a hazámban, és együttműködtem az EIB-vel. Voltak dolgok, amik nagyon jól működtek, és voltak dolgok, amelyeken javítani kell. A bürokrácia és a gyors válasz, hát nem mindig kaptunk gyors választ eh, a beruházási banktól. Voltak eh, olyan helyzetek, ahol több mint egy évig tartott egy bizonyos típusú projekt eh, jóváhagyása a beruházási banknál, és nagyon sokszor, nagyon sokszor hogyha ez a projekt például arról szólt, hogy összekapcsoljon különböző kezdeményezéseket, és a különböző finanszírozásokat magán finanszírozással kapcsolta volna össze, végén a bank úgy döntött, mintha ez egy magánpiaci befektetés lenne, tehát nem volt teljesen világos a beruházási bank szerepe, a közpolitika szerepe nem volt világos. Mi volt a különbség egy normális piacon, pénzpiacon nyújtott kölcsönzés és az beruházási bank által nyújtott kölcsönzés között. Több garanciára van szükség, és lehetővé kell tenni azt, hogy az Európai Beruházási Bank finanszírozási megoldásaival össze lehessen kapcsolni a többi finanszírozási lehetőségeket, lehetőséget, és akár kockázatosabb projekteket is lehessen finanszírozni, hiszen erre van szükség a dekarbon dekarbonizációs beruházások esetében a szegényebb régiókban sokkal nehezebb lesz az átállás, mint a gazdagabb industrializált régiókban. Mert azokban az industrializált régiókban ö, ö, dübörög a gazdaság. A szegényebb régiókban pedig sokkal nehezebb támogatható projekteket kidolgozni. Sokkal nagyobb támogatásra van szükség itt. Önöknek és a közhatóságoknak támogatniuk kell ezeket a régiókat. Az önök szakértelmére van szükség a beruházási bank, amikor azt mondja, hogy zöld lesz a beruházási bank, akkor jó, legyenek zöldek, de a szívük azért maradjon vörös, és azokat támogassák, azokat tartsák szem előtt, akik a leginkább kivannak téve, a változásoknak, akik a legsebezhetőbbek. E, esetleg hajlandóak-e támogatni különböző eszközökkel, akár a nemzeti tagállami támogatásokkal összekapcsolódva támogatni a kockázatosabb projekteket a kiszolgáltatottabb régiókba. Ezt a különbségtételt meg kell tenni. Végül pedig kérdezem az ön véleményét a közberuházás aranyszabályával kapcsolatban az elmúlt időszakban nem sikerült a krízis előtti közberuházási szintet elérni. Ezért támogatjuk a közberuházás aranyszabályát, főleg a zöld beruházásokat tekintve. Erre a rugalmasságra szükség van a fiskális szabályok esetében. Várom a válaszát ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pedro. Eh, Pavlova asszony, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, ezt az eh, szenvedélyes hozzászólást. Támogatom a gondolatokat, intézkedéseket, amelyeket felvetett hadd mondjam el, hogy igen, ez az a pillanat, amikor nem csak reaktívnak és proaktívnak kell lennünk, hanem mindannyian az összes résztvevő intézménye, nemzeti ö, ö, szintű, tagállami szintű bankok, európai intézmények, európai bank, mindenkinek képes késznek kell lennie együttműködni, sokkal jobban együttműködni, és, és valóban a kockázatosabb projektekbe beruházni. Ami az utolsó kérdését illeti, igen, azt gondolom, hogy több közberuházásra lesz szükség, és igen, nagyobb rugalmasságra van szükség a pénzügyi szabályok esetében, hogy a kormányok képesek legyenek ezekre válaszolni, mert különben tényleg nagy kihívás lehet ez a nemzeti kormányok számára, hogy hogy jobb, nagyobb közberuházásokat valósítsanak meg. Természetesen nem lehet a szélső, szélsőségeket, vagy átesni a ló túloldalára, legyünk óvatosak, mert bármelyik szélsőség túl kockázatos, vagy túl nagy eladósodás további kockázatokat vethet fel. Ami a bankot illeti, eh, támogatjuk-e a különböző finanszírozási módok összekapcsolódását? Igen, pontosan erről van szó. Az, az igazságos vagy a méltányos átállási mechanizmusnak ez a lényege. A mi bankunk a JTM-en kívül támogatja még a saját alapjainkat is, amelyek, amelyek a tőkepiacról, a tőkepiacon működnek, és ezeket arra használjuk, hogy a JTM-ben javasolt finanszírozási lehetőségeket kiegészítsék. Ezzel tehát több vegyes finanszírozás valósulhat meg, és minden típusú alapot támogatunk. Ahogy elmondta, a piacok most már mások, megváltoztak, mint mások, mint a válság előtt voltak, több pénz áll rendelkezésre a tőkepiacon, és eh, a mi feladatunk és lehetőségünk eh, ezeket generálni, ösztönözni, és nagyobb áttételes hatást elérni. Tehát az EIB, a közberuházás, a magánberuházás, az Európai eh, Bizottság támogatásával kiváló lehetőségeink lehetnek elmondhatom, hogy most különböző finanszírozási szükségletek skálája merül fel. Nyilván szociális dimenzióban kell beruházni egyrészt, és itt a nemzeti hozzájárulásokkal kell, meg, kell összekapcsolni a finanszírozást, aztán a aztán az infrastruktúrális ott is említenem kell, illetve a közberuházásokat, illetve további nagy beruházásra van szükség a magánágazatban, hogy ezt az új átállást bevezessük megújuló energiák, alternatív energiaforrások energiahatékonysági intézkedések a magán piacon vagy a magánágazatokban, azzal, hogy tehát összekapcsoljuk a különböző finanszírozásokat, és, és lendületet adunk neki, generáljuk a magánberuházást, ezzel elérhető a cél. Az Európai Beruházási Bank tehát további pénzeket tud felszabadítani a, a, a, a támogatások, a beruházások kiegészítésére. Nagyon köszönöm Stéphane Bizsuvarinyú képviseletében. Nagyon köszönöm tisztelt elnök úr, jó napot kívánok az elnök helyettes asszonynak. Itt vagyunk a Regionális Fejlesztési Szakbizottságnak az ülésén, ahol is mindenki tudja, hogy a KKV-knak milyen fontos szerepük is van a területeink fejlesztésében. Mindenki tudja, hogy milyen alapvető fontosságú szerepet játszanak a KKV-k a munkahelyteremtésben. Azt is tudjuk, hogy a KKV-k rendkívül fontos eszközei a munkanélküliség elleni harcnak. Ez az egyszerre gazdasági és társadalmi szerep is, ez kohéziós szerep, a kkv a kohéziót megteremtő szerepe még fontosabb azokon a területeken, amelyek gyengébbek, amelyek rosszabbul teljesítenek, de az összes területünkön fontos szerepet játszanak a KKV-k. A periférián található területeken is van vállalkozó szellem, a kompetenciák ott vannak, a tehetség ott van, a bankok is ott vannak, viszont nem nagyon akarnak ezek a bankok kockázatot vállalni, pedig a bankoknak a szakmája, a lényege az, hogy kockázatot is vállalnak és támogatják a vállalkozásokat. Szeretném, hogyha minél gyorsabban megtalálnánk azt a lehetőséget, amelynek köszönhetően a projekteknek a kitalálóit támogatni tudnánk. Nagyon sürgős, társadalmi szempontból nagyon sürgős kérdés ez, mindannyiunk számára sürgető. Nagyon köszönöm, Pavlova asszony. Nagyon köszönöm. Valóban rendkívül fontos kérdés ez. Igen, igaza van, a KKV-k az európai gazdaságnak a gerincét képezik. A KKV-k azok a vállalkozások, amelyeket támogatni kell. A KKV-k innovatívak, munkahelyet teremtenek, energiahatékonysági intézkedéseket vezetnek be. A KKV-kat támogatni kell, főleg most ebben az átállási időszakban, ugyanis a KKV-k valódi prioritást jelentenek jelenleg. Az Európai Uniós alapokat, a pénzügyi eszközöket támogatni kell használni. Az Európai Beruházási Banknak is vannak ilyen kezdeményezései ebben a programozási időszakban. Ezek nagyon jó eredményeket hoznak, ugyanis támogatják a KKV-kat, nem csak a startupokat, hanem egyéb KKV-kat is. Az innováció megteremtésében támogatják őket, illetve abban is, hogy energiahatékonysági intézkedéseket vezessenek be. Erre kell a figyelmünket összpontosítanunk. Én azt gondolom, hogy főleg a kettes pillér alatt, kettes pillérben, ahol is az InvestEU szerepel, ahogyan már mondtam, azzal a négy ablakkal, itt lehet ezeket a prioritásokat megjeleníteni, a KKV-kat támogatni egyrészt, másrészt pedig ott van ez a vertikális prioritás, vagyis a zöld projekteknek a támogatása. Ez is rendkívül jó lehetőség a KKV-knek a támogatásában. Ezeknek a lehetőségeknek köszönhetően egyre többet és egyre jobban tudjuk támogatni a KKV-kat. Most egy millió KKV-t támogatunk, még többre van szükség. A periférián található régiókban igaza van, a, KK, a mm, bankok vonakodnak ezeken a régiókon, ezekbe a régiókba befektetni, de ez is a szerepünk. Én szerintem a mi bankunknak ez is a szerepe, ugyanis garanciákat nyújtunk, mi mint bank, garanciát nyújtunk a helyi bankoknak, garanciát nyújtunk, és hogy a helyi bankok könnyebben tudnak, könnyebben tudják támogatni ezeket az úgynevezett esernyő beruházásokat, és jobban tudják támogatni az úgymond olcsó pénz megteremtését tehát a helyi bankoknak a támogatása mi szerepünk is ezeken a periférián található területeken. Éves szinten 20 milliárdot adunk helyi bankoknak az úgynevezett középső finanszírozásoknak a köszönhetően. Ez is ez az egyik legfontosabb hiteltermékünk. Nagyon sok bankkal működünk együtt. A periférián található területeken is. Erre is szükségünk van. Ezt tovább kell fejleszteni, ugyanis a periférián lévő régiókat is támogatni kell, egy régiót sem szabad magunk mögött hagyni. Köszönöm. Köszönöm. Az idétől Francesca Donátó kapszót. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr, nagyon köszönöm, Pavlova asszony. Nagyon köszönöm, hogy itt van ezen a fontos eszmecserén. Nagyon sok, nagyon nagy részben már választ is kaptam a kérdésekre, amelyeket felszerettem volna tenni. Egyetértek, én is osztozom az aggodalmakban, amelyeknek már a kollégáim hangot adtak. A jelentésével kapcsolatban én is hangot adnék ezeknek az aggodalmaknak, és egy dolgot szeretnék még mindehhez hozzátenni, egy apró dolgot. Véleményem szerint a legfontosabb dolog, ezt ön is mondta, hogy a beruházás sok területén a legnagyobb probléma az Európai Unióban valóban a KKV-knak a már megfelelő támogatása, és a beruházás, az Európai Beruházási Banknak rendkívül fontos szerepe van a beruházások ösztönzésében. Ahogyan ön is mondta, most ez a legfontosabb, hogy a közberuházásokat ösztönözzük. A kollégáim is elmondták, hogy mennyire fontos ez a téma. Véleményem szerint a méltányos átállási alap szintén fontos alap, amelyre nagy hangsúlyt kell fektetni. Óvatosnak kell lennünk, nem szabad, hogy a méltányos, beruházá, méltányos átállási alapnak a teljes része csak szén és egyéb tehát csak egyfajta energia, zöld energiára irányuljon, ugyanis más módokon is lehet támogatni a körkörös gazdaságot, az új energiaforrásokat. Ezeknek a finanszírozását más módon is lehet támogatni. Ezen támogatásoknak köszönhetően szerintem sok európai régió tudhat majd magáénak fenntartható fejlődést. Ezeknek a kritériumoknak a megalkotása rugalmas kell, hogy legyen, amennyire csak lehet. Lehetővé kell tenni minden ország számára, hogy hozzáférjenek ezekhez az alapokhoz, ezekhez a finanszírozási támogatásokhoz. Egyetértek azzal is, hogy fontos támogatni a KKV-kat. Ahogyan a kollégáim is elmondták, és ezzel én is egyetértek, nagyon sok régióban, nagyon sok periférián található e, európai régióban rendkívül nehéz a KKV-knak a pénzügyi támogatáshoz való hozzáférés, a kölcsönökhöz való hozzáférés. Valóban rendkívül fontos, hogy az európai intézmények, az európai pénzügyi intézmények, amelyet ön is képvisel, megtalálják az utat ezekhez a kis és középvállalatokhoz. Ugyanis a támogatásnak a hiánya az egyik első oka annak, hogy bizonyos régiók le vannak maradva. Ez az első oka annak, hogy a gazdaságunknak a szerkezete, szövete jelenleg kritikus pillanatokat él át. Szerintem minden formában támogatni kell a gazdaságot, a KKV-kat, akár még alacsonyabb szintű beavatkozásokkal is, hogy az európai intézmények biztosítani tudják, hogy a helyi kormányok nem ne tisztességtelen módokat használva próbálják a beruházásokat megállítani. Mondok is egy példát, van, hogy az önkormányzatok, a helyi hatóságok azt az ürügyet használják, tehát városnézés, tehát azt mondják, hogy um, a városképet nem szabad rontani, és ezért napenergiába nem fektetnek be. Fontos, hogy Európa beruházzon, beavatkozzon, és biztosítsa, hogy a zöld energiákat és a körkörös gazdaságot támogassák az új intézkedések. Nagyon remélem, nagyon bízom önben, nagyon remélem, hogy a lehető legtöbbet meg fogja tudni tenni ezekért a témákért. Köszönöm. Kérem, hogy reagáljon. Először öm, a zöld frakció képviselőinek kellett volna megadnom a szót, de most már akkor ö, megadnám a szót ö, Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, Donát asszony. Mm, a beruházásoknak az elmaradása valóban problémát jelent, éppen ezért fontos, hogy az összes intézményünk ezeknek a problémáknak a megoldásán dolgozzék. De azt is gondolom, hogy a méltányos átállási mechanizmus és az összes erőfeszítés, az összes finanszírozás, amely ebbe az irányba mutat, jó irányba mutat. Ugyanis még egyszer szeretném elmondani, hogy ha megnézzük a három pillért, a méltányos átállási mechanizmusnak a három pillérét, akkor ezt láthatjuk, hogy az első pillér egy célzott pillér a NAT 3 régiókra vonatkozik az első pillér. Ennek a pillérnek a keretében Mm, támogatjuk a kohéziós befektetéseket, beruházásokat. Aztán ott van a második pillér, itt már konkrétan a KKV-kat támogatjuk, az ipar szereplőit. Azokat, akiknek valóban átállásra van szükségük, és ebben segítségre is szorulnak. Támogatjuk ezeknek a szereplőknek a versenyképességét és gazdasági növekedését. A harmadik pillér pedig nem más, mint a gazdasági növekedés helyreállítása, csak hogy itt a fókuszban, ugye ez a harmadik pillér, itt lép be igazán az Európai Beruházási Bank, nevethetjük ezt Európai Beruházási Bank pillérnek is. Ez a pillér az a pillér, ahol az Európai Beruházási Bank támogatja a hitelezéseket a közszférában. Ez az a pillér, ahol mi a közszférát támogatjuk, tehát mi, mint Európai Beruházási Bank, 7 éves időszakokban, hát, hogy 25-30 milliárdos támogatásra lesz szükség, hogy visszanemtétendő támogatásokat tudjanak nyújtani az államok, mint például energiahatékonyság, megújuló energia, távfűtés, Mindez a közszférában. Tehát a méltányos átállási alap az így oszlik fel. Tehát a harmadik pillérnek, pillérben van az Európai Beruházási Banknak szerepe. És itt, tudja, itt tudjuk támogatni ezt a szektort a pénzügyi eszközeinkkel. Ez szerintem jó lehetőség számunkra. Persze, a második pillérben is fellépünk a KKV-kat támogatván, tehát kettős szerepünk van. A második pillérben a KKV-kat támogatjuk, a harmadik pillérben pedig a közszférát, és felhasználjuk a tapasztalatunkat mind a két pillérben. Lépésről lépésre haladunk. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahogyan már említettem, jó nemzeti országos kontribúciókra, hozzájárulásokra van szükség minden egyes országot, minden egyes régiót külön kell vizsgálnunk. Minden régiónak, minden államnak megvan a maga tulajdonsága, a maga különlegessége. Ezeket figyelembe kell venni. Minden országtól, minden régiótól azt kérjük, hogy javasoljanak intézkedéseket, amelyeket esetleg támogatni tudunk, amelyeket a szakértőink támogatni tudnak. A tagállamoknak kell az intézkedéseket javasolni, az Európai Bizottsággal megállapodni, a mi szakértelmünket kikérni, és így mi is támogatni tudjuk ezeket az intézkedéseket. Nagyon köszönöm Niklas Ninás a Zöld frakció képviseletében. Thank you very much for... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meglátogat bennünket és bemutatja az EBV-t. Két kérdésem van az első kérdés. Sokat hallottunk arról az ötletről, vagy döntésről, az EBB részről, hogy zöldebbé válik, egy klímabanká válik, és hogy ö, itt feltételezéseket kezelendő, hogy ez egy ideológia által vezérelt politika, munka, ezt sokan felvetik, de be, meg kéne beszélni, hogy milyen konkrét pénzügyi megfontolások vannak e mögött. Láthattuk, hogy a foszilis energia, mint az erőművek ilyen módon működtetése bizonytalanná volt, pénzügyileg is fenntarthatatlaná vált, és Warren Buffett például nyilván ismeri mindenki, a világ legnagyobb befektetője de nem értek egyet vele azzal, ahogyan gondolkodik, de teljes mértékben kiszállt a teljes foszilis üzemeltetésű energiaszektorból. Tehát az, az érdekelne, hogy mi az oka annak, hogy kilépnek az ilyen jellegű finanszírozás mögül, és nem támogatják a nukleáris, illetőleg a foszilis energia hordozók fejlesztését, aztán a, szeretném megtudni másodszorban, hogy mire gondolnak, mit várnak a tagállamoktól az átmenet során, amikor ilyen stratégiai pontokról beszélünk, és hogyan tudják segíteni azt, hogy a tagállamok haladjanak ezekben a kérdésekben, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a stratégiai megközelítések összhangban vannak a valósággal, amire tényleg szükség van az átmenet során, mint a régi beruházási tervek, ahogy működtek, most egy nagy váltás következik a Green Deal keretében. Ez mit jelent? És a régi beruházási gondolkodás, ugyan ezt ismerjük, az energiatermelés, ugye a foszibilis energián nyugodott, és ez hogyan hozható összhangba stratégiai célokkal, és mit kíván itt tenni, hogyan tudja a tagállamokat támogatni a helyes döntések meghozatalában az intelligens beruházásoknál, a megfelelő ágazatokban az Európai Beruházási Bank. Köszönöm szépen, Niba úr. Hát á, komoly átfogó kérdések, amelyeket felvetett itt nem csak a beruházási bankról van szó, hanem az Európai Bizottságnak is fontos szerepű jót. Ön is tudja nyilván, hogy a tagállamoknak kell először az átállási terveket, a tranzíciós terveket megcsinálni, el kell dönteni, aztán a végén együtt az Európai Bizottsággal, hogy mi történik. De hát amit már is ezt elmondtam az elején, hogy mi szakértelemmel tudunk rendelkezésre állni, és mi készek vagyunk arra, hogy iránymutatást, támogatást biztosítsunk, a szakértői csapatunk ott lesz, amikor a stratégiákat ki lehet alakítani, ha szükség van rájuk, vagy akár egy későbbi időszakban is, amikor a projekteket alakítják ki, és a projektek fejlesztésében tényleg segíteni tudunk. De az első lépés a tagállam és az Európai Bizottságnál van. Nekik kell megtenniük. Ez fontos nyilvánvalóan, hogy ők maguk azonosítsák a szakpolitikai oldalt. Mi nem csinálunk politikát, mi végrehajtjuk a politikát. De, mint mondtam, csatlakozni be tudunk szállni a későbbiekben a folyamatba, támogatni tudjuk, ez a mi dolgunk, erre képesek vagyunk. És az a tanácsadás és a hitelkihelyezés területét érinti ez a felvetés. Aztán korábban nem mondtam, hogy fontos dolog az előző kérdésekben is felmerült, akkor nem reagáltam rá. Az Európai Beruzási Bank alapszabályát tartjuk be ennek során, és ennek értelmében nincs megengedve számunkra, hogy országok vagy régiók számára pántlikázzuk a pénzeket mi csak azt ítéljük meg, hogy banki szempontból túlélő képes egy projekt, tehát a támogathatóság adott-e például, és az elvárható gondosság elvét betartják-e és ezzel lehet haladni. Tehát, hogy jól előkészítik e rendben van-e a projekt, mi ezt tudjuk, ezt mindig figyelembe kell venni, és ehhez értünk, ehhez tudunk hozzájárulni. És vagyis mi azt kell, hogy mondjam, mi egy bank vagyunk, és ilyen szempontok alapján kell a megfelelő lépéseket megtenni, és a támogathatási kritériumokat tartani. A, a támogathatási kritériumok persze ott vannak, hosszú tárgyalás és vita volt ezekről, van egy új energiahitelezési szakpolitika, amit útnak indítottunk, ezt fogadta el az elnökség a banknak, decemberben mondhatnám, hogy 94%-os többséggel. Azért egy jelentős többség, ezt kijelenthetjük. A döntés pedig az volt, hogy az EBB a jövőben új finanszírozást nem biztosít foszilis energiákhoz. 2021 végétől addig még átmeneti időszakban vagyunk, tehát 2021 végén leállunk teljes mértékben azzal, hogy finanszíroznánk a gázprojekteket. Új sztenderdeket is meghatároztunk, 250 grammot CO2 kibocsátásban kilovatóránként, ez ez a standard, amit be kell tartani az új projektek esetében. Összehasonlítva azért akkor korábban 550 gram per kilovatóránként volt a határ, ez az új energia hitelezési politika egyébként öt elven alapul, az energia szektorba ha beszállunk, akkor ezeket veszük figyelembe, ezek alapvetően döntenek arról, a következőkről van szó. Energia hatékonyság fontos ennek során, az új célokat itt veszük figyelembe, amelyekben megállapodtak az energiahatékonysági irányelvek keretében fókuszálunk a dekarbonizációra mm, a beruházások során, tehát a zéró karbon technológiák ha 32%-ot el kell érni a 2030-ig, aztán erősítjük a finanszírozást, a decentralizált, az innovatív energiatermelést a mobilitásban, a negyedik pont, hogy megfelelő finanszírozás az új, a napenergia, a szélenergia kerület szóba, aztán hozzájön még az energia átállás, is finanszírozzuk, nem csak az EU belül, hanem az EU kívül is ez a lehetőség fennáll. És az ilyen jellegű projekteknél van egy kivétel, amelyeket mi finanszírozni tudunk, és a támogathatóság adott az energiahitelezési politikánk. És itt nem 50 százalékig, hanem 75 százalékig tudjuk a támogathatósági költségeket finanszírozni. Ez része annak, hogy modernizálni szeretnénk a szektort, ez az, amire koncentrálunk a modernizációs alapon keresztül, így tudjuk a finanszírozást biztosítani. Időközben azt is látni kell, hogy az összes műveletünket Párizsi megállapodás szempontjából megvizsgáljuk, és ez áprilisban fejezzék be. Ez egy fontos folyamat, ez a Párizsi összhang megvan és a banknak lesz egy menetrendje arra vonatkozóan, hogyan tudunk eleget tenni az ambícióinknak az öt éves ciklus kapcsán, a Párizsi megállapodás alapján. Örülnénk, hogyha itt a parlament lehetőséget kapnánk arra, hogy ezt bemutassuk, hogyha majd az elnökség elfogadta, az igazgatóság elfogadta, már április-májusra számítunk ezzel idén, mert ez segít nekünk működni és eleget tenni a kötelezettségeinknek. A közlekedési politikát is én felügyelem, ezt is frissítjük, a közlekedési politikánkat, és a hitelezésben ez majd lecsapódik. Idén második fél évben tudjuk figyelembe venni az új előírásokat, és hát az Európai Bizottság most dolgozza át a közlekedési stratégiáját, és idén ez is el fog születni szeptemberig. Ez meg, meg lesz, és utána meghallgatások is lesznek, és hát természetesen mi is örülünk, ha részt vehetünk mondjuk akár a regi keretei között is a vitában mert a közlekedés hitelezése fontos része az infrastruktúrális finanszírozásnak persze, de minden hozzájön ehhez és a következő években ezen a területen nagy lépésekre van szükség, mert a közlekedési mm, politikánkat nem dolgoztuk át 2011 óta, viszont most új célok vannak, tehát ez egy újabb kihívás a közlekedésben. Említette az atomenergiát, ez nem része az energiahitelezési politikánknak, nem finanszírozunk nukleáris mm, erőműveket, atomerőműveket, az egyetlen dolog, amit finanszírozhatunk az átmid időszakban, az biztonsági intézkedéseket érint, de már meglévő atomerőművekre vonatkozóan. A nukleáris területen új beruházásokat nem finanszírozunk. Ilyen nincs. Ez többé-kevésbé az, ahol most tartunk. De akár több részletet is tudnánk mondani, de egy azt hiszem egyelőre egy reakcióként ez megfelelő így. Köszönöm szépen, Maria Spiraki. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kapok. Köszönöm szépen Pavlova asszonynak, hogy a mai napon eljött közénk, hogy megbeszéljük a Green Deal témáját. Görögországban, Nyugat-Macedóniában, egy régióban, Melalopoli városban itt uh, nagyban függ az egész régió a széntől. Szeretném részletesen megtudni, hogy hogyan reagáljunk erre a kérdésre. Itt, ha itt megnézzük az Európai Beruházási Bankot, az InvestEU keretei között mennyit tudnak szállni itt az átmenetre, és hát hogyan tudjuk a multiplikátort meghatározni. A második pedig az EBB kész arra hogy kint a terepen dolgozzon az emberekkel, a terepen szoktuk ezt mondani, hát eh, de hát <laughs> ez lehetetlen. De nagyon fontos, hogy megfelelő átmenetet biztosítson, és eh, infrastruktúrát építsünk például mondjuk nyug Macedóniában, amit említettem, mi a helyzet a távfűtéssel, hogyan tudjuk azt ö, ö, gázra átalítani, de hát 2021-ben ezt meg kéne tenni, mert különben a költségvetésnek a nemzeti szinten kell ezt átvállalnia, hogy befejezzük, és egy harmadik pont, hogy hogyan tudnak technikai segítséget biztosítani a regionális, a helyi hatóságok, vagy nemzetközi szinten tudnak támogatást biztosítani itt a folyamat során az nemzeti tranzíciós terveknél, átmeneti terveknél. Köszönöm szépen, alelnök asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Igen. Több régió van, amely a széntől függ. Ezen régiók számára a legfontosabb a regionális átállási stratégia. És regionális stratégiákat kell létrehozni azzal kapcsolatban, hogy ez az átállás hogyan fog megtörténni. Ez a legfontosabb bottom-up megközelítés, amit várunk a régióktól, hogy kidolgozzák tehát ezt a stratégiát, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság megfelelő támogatást nyújt ezen stratégia kidolgozásához. Amennyiben szükség van erre, a tanácsadóink természetesen további támogatást tudnak nyújtani az adott régióknak. Nem csak a kormánynak, nem csak a központi kormányzatnak, hanem a helyi hatóságoknak is adunk támogatást ezekben a régiókban. Úgyhogy elmondhatom, hogy az Advisory Hub kollégáim is itt vannak, úgyhogy további információt tudunk adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik ez a tanácsadási szolgáltatás, és valóban igyekszünk jobban hozzájárulni az EU tanácsadási munkájához. Ami a pillért, illetve az áttételes hatást illeti, ahogy említettem, nincs kapcsolatunk az egyes pillérrel, mi a kettes pillérben és a hármas pillérben vagyunk illet, illetékesek. A, a kettes pillérben 1,8 milliárd van itt az Európai Bizottságtól garanciaként. Saját, tehát ez garancia, és saját források fedik ezt le, és ezzel 45 milliárd eurót tudunk mobilizálni, áttételes hatással 45 milliárdnyi beruházást. Ez azt jelenti, eh, hogy a saját részünket vállaljuk ebből, ez olyan 10-15 eh, millió lehet, amivel elérjük majd ezt a hatást. A harmadik pillér a közberuházásokat érinti. Ennek is van egy nagy eleme. Minden szektor, ami a Just Transition-t illeti, itt az energiahatékonyság, az energiaszállítás, a távfűtés, az új alternatív megoldások mind-mind támogatást élvezhetnek. Az egyetlen fontos dolog itt, amit nem szabad elfelejtenünk, az az, hogy azokat a projekteket kell támogatnunk, amelyek nem tudnak elég beruházást, elég jövedelmet generálni, hogyha magukra vannak utalva. Hogyha egy projekt önmagában nem tud elég, elég megtérülést termelni, generálni ahhoz, hogy a kereskedelmi bank finanszírozza, akkor lehet hozzánk fordulni további pénzügyi támogatásért, hogy ezek a projektek is megvalósíthatóak legyenek, és hatékonyak legyenek az adott régióban, hatásosak. Köszönöm, Pascal Arimo következik. Köszönöm szépen, Pavlova asszony. Az elmúlt időszakban találkoztam beruházási bank munkatársaival, és megértettem, hogy mennyire fontos ennek a banknak a szerepe Európában. Ez a bank az elkövetkezendő években lehet, hogy egy kicsit más szerepet fog játszani. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik kérdés a magánberuházásokra vonatkozik. A múlt héten és a múlt hét előtt eh, bemutatott számok azt mutatják, hogy elég sok private equity a, a fenntartható beruházás felé orientálódik. Warren Buffett például azt a döntést hozta, hogy a foszilis energia beruházásokat nem akarja most már támogatni, és fenntartható beruházásokra törekszik. A kérdésem az, hogy az EIB milyen szerepet já, tud játszani ez, ezen a területen. Hogyha ez a pénz bekerül a piacra, Nos, az a beruházó, aki fenntarthatóan akar beruházni, az is beruházó, és ő is szeretne megtérülést, és ő is szeretne a, a, az ügyfeleinek eh, megfelelő megtérülést garantálni. Mi az az érv, amivel hogyha egy beruházó az európai piacon megjelenik, milyen érvel tudják meggyőzni arról, hogy Európában eh, ruházzon be? Miért lesz ez, miért fog ez megtérülni? Miért lesz ez megtérülő? Ehm, a másik kérdés az egy inkább könyvelési kérdés, ami a Just Transition alapot, illetve mechanizmust illeti. Itt már felmerült, hogy ebben a harmadik pillér azt célozza, hogy segítsenek a közberuházások csatornázásában. Ami az állami beruházásokat, közberuházásokat illeti, itt hát felmerülnek bizonyos problémák, itt vannak bizonyos normák. A szeknorm például, amihez alkalmazkodni kell, tehát itt például a beruházás abban az évben, amelyben megvalósul, el is kell könyvelni a költségvetésben, és nem lehet úgy, mint régen volt, vagy ahogy a magáncégek tudják ezt évekre elnyújtva leírni azonban a legtöbb közberuházás, vagy a legtöbb önkormányzatnak, vagy állami szervnek nincs kép, nem képes olyan hatalmas beruházást megvalósítani, amit rögtön egy év alatt el is kell könyvelni. Mit kell tenni annak érdekében, hogy ebből a E, ebből az ördögi körből kilábaljunk, e, hogy, hogy, hogy a túlságosan szigorú könyvelési és elszámolási szabályok e, ne kössenek gúzsba bennünket. Persze természetesen tiszteletben kell tartani a költségvetési szabályokat, de a SZEC normon kereszt, normán keresztül meg kellene próbálni nagyobb, több lehetőséget adni az államnak, illetve az önkormányzatoknak a beruházás kedvező belkönyvelésére. Köszönöm szépen ezeket eh, a pontos kérdéseket, és akkor várjuk a választ. Köszönöm szépen. Őszintén szóval nincs a kezemben az összes kérdés, főleg ami az elszámolást és a leírást illeti. Ismerem a problémát, de nem tudok most válaszsal szolgálni. Ezt a kérdést meg kell tárgyalnom a szolgálatokkal, és a pontos válaszsal vissza fogok jönni. Igyekszem szakmai választ adni, és ez nagyon bonyolult kérdés. A csapatommal megpróbáljuk megvizsgálni ezt a kérdést. Igen, valóban az a helyzet a közhatóságokkal, hogy egyrészt eh, itt van az állami eladósodás kérdése, vagy a közadóságok kérdése, a másik pedig a eh, beruházások leírása, amortizálása, és eh, ez egy olyan téma, ami még pontosabb választ úgy tudok adni, hogy egyeztetek a szakértőkkel, ami a nagy beruházokat és a beruházások fenntarthatóságát és megtérülését illeti. Pontosan ez a szerepünk, az EIB csoportnak ez a szerepe, és a beruházási alapnak is, és az EIF kollégák azért olyan jók és sikeresek ezen a területen, mert az EIB-ben mi konzervatívabbak vagyunk. Az EIF eszköz létrehozásával, hadd mondjam el, hogy ugye vannak itt kollégák, akik elkísértek engem, és a részletekbe ki tudunk térni egy másik, egy külön ülésem. Ezek az eszközök lehetővé teszik azt, hogy kockázatosabb beruházásokat is eszközölni tudjunk, de ezzel egy időben megtérülő, megtérüljön a beruházás, és fenntartható legyen a beruházás. A magánberuházások nélkül nyilván soha nem leszünk sikeresek. A magánberuházók azok, akiket megcélzunk, és valóban nagy szükségünk van rájuk a beruházások eszközlésére. Ezzel egy időben a, ugye a beruházások egyharmada az EIB csoporttól jön, a többi máshonnan, más forrásokban, a nagy beruházáktól, mi vagyunk a legfontosabb horgony, tehát mi társ beruházós, beruházók vagyunk, és garantáljuk a minőséget, de ezzel egy időben ugye itt arról van szó, hogy mi a magánberuházókat támogatjuk, további támogatást nyújtunk számukra, Ez, ez, a, ez az az üzleti modell, modell, amely alapján dolgozunk, és ezzel valósul meg az áttételes hatás. Ez egy eredményorientált megközelítés, és ebben elég sikeresek voltunk. Több mint 85 milliárd euró befektetésével sikerült nagy átételes hatást elérni, 460 milliárdnyi beruházás sikerült ezzel elérni, úgy, hogy támogatjuk a, a magánberuházókat, és tulajdonképpen mi garantáljuk a, a, a, a fenntarthatóságát és a megtérülését a beruházásnak. Köszönöm szépen. Jan Olbricht következik utolsó hozzászólóként. Köszönöm szépen. Három kérdésem van. Egy politikai és két technikai. Nagyon örülök, hogy újra találkozunk. A politikai kérdésem a következő. Igyekszem megérteni hogy mit, mit kívánnak, mit, mit akarnak kifejezni azzal, hogy az EIB klímabank. Ez jól hangzik, nagyon divatosnak hangzik, de ezzel megváltozik-e a struktúrájuk például? A második kérdésem egyre izgalmasabb téma a taxonómia kérdése. Tehát eh, megpróbáljuk el, megtalálni azokat a beruházásokat, amelyek klímaorientáltak. Ez nagyon nehéz. Ennek van-e hatása a kettes, illetve a hármas pillérre, eh, az osztályozásnak, a kiválasztásnak? nem minden beruházás lesz klímaorientált a Just Transition mechanizmusban. A harmadik dolog pedig egy kicsit, hát gyanúsan tekintek erre a kérdésre. Múlt héten az Európai Bizottság az első számokkal elé, állt elénk, és konkrét tagállamokra vonatkozóan mutatták ezeket be. Ami engem nem igazán lep meg, az az első pillér elosztása, Persze, hogyha van pénz. 7,5% ezt a 27 tagállamra osztják el, de ebben az anyagban, amit az Európai Bizottság benyújtott, a második pillér és a harmadik pillér becsléseit láthatjuk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha nagyon jól működnek, akkor elérhetik ezeket a számokat is, mert, mert, mert a becslés nagyon érdekes eredményekre vezethet, ezt ön is tudja. Én tudom, hogy mi van mögötte, a dolog mögött nálunk Lengyelországban a kormány 30 milliárdról beszélt a a tervezett összegek bevonásával. Mit jelent ez a tervezett összeg, vagy ez a becsült összeg a második és a harmadik pillérben? Az elsőt azt értem, de a második és a harmadik pillérben nem igazán látom a becslés politikai vonulatát. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Köszönöm szépen, köszönöm Albrecht úrnak. Én is örülök, hogy találkozunk újra. Valóban igaza van. Azzal kezdeném, és őszinte leszek önnel és mindenkivel. Természetesen ezek a tervezett vagy becsült összegek a best case szenáriót, tehát a legjobb esetet mutatják be mobilizálnunk kell magunkat, a forrásainkat, a piacainkat, a magángazdaságot, a, a, a közszférát, és maximalizálni kell a, a maximalizálni kell az eredményeket. A célok ambiciózusak, a Green Deal, a célok mind-mind-mind nagyon-nagyon ambiciózus célok, egyrészt itt van a rendelkezésre álló pénz, illetve az a pénz, amit mobilizálni fogunk kiegészítő jelleggel, és ezt, a, ezt az áttételes hatást el kell érnünk. Ez a legjobb, a best case szenárió, és nagyon keményen kell dolgoznunk, hogy ezt elérjük. Igen, igaza van. Az Európai Bizottság beszámolt számokról, országokat is megnevezett konkrét százalékokkal. Ahogy említettem, ez, ez, ezen még dolgozni kell, ez egy tervezet, az Európai Bizottság és a tagállamok, és mi is részt kell, hogy vegyünk ennek a megvalósításában. Hogyha megnézzük a struktúrát, Nincsenek itt kvóták a tagállamokra vonatkozóan, nincsenek arányok, nem ez a megközelítés. Most, jelen pillanatban. Lehet, hogy ez változni fog, de az igazgatóság fog erről dönteni. Ha az igazgatóság egyetért abban, hogy bizonyos tagállamokra elkülönítenek összeget, vagy régiókra elkülönítenek összeget, az más. De amit most javasolni tudunk, az az, hogy minden tagállamot támogatunk, támogatjuk őket, elő abban, hogy előkészítsék ezeket a projekteket, hogy a maximális eredményre jussanak. Tanácsokat adunk nekik, a projekt előkészítésben, eh, hogy, eh, hogy több projektet készítsenek elő, mint ami valószínűleg finanszírozhatóvá válik, de hogy legyenek tartalékban is eh, javaslatok, hogy elérjük a célkitűzéseket. Egyelőre ezt tudjuk javasolni mert nem ö, ö, bonthatjuk le tagállamokra az, az összegeket. Hogyha azonban az igazgatóság máshogy dönt, akkor tudunk változtatni a megközelítésünkön, mert rugalmasak vagyunk, és tudunk kvótákat is meghatározni szá, ö, országokra lebontva. De ezt ö, az igazgatóságnak kell eldönteni. Ami azt illeti, hogy klímaorientált beruházásokat választunk-e? Igen, annak érdekében, hogy elérjük a célunkat, hogy tehát a kölcsönzés 50%-a zöld, klímabarát projektre menjen, akkor igen, ennek érdekében azt fogjuk ösztönözni, hogy a beruházásoknak legyen klímakomponense. De nem várt nem várhatjuk, hogy minden egyes projekt 50%-ban klímakomponenssel rendelkezzen. Lesznek olyanok, amelyek 80%-ban, azok mások 20%-ban, és majd megvizsgáljuk a végén, hogy hova jutottunk. Nem tudunk ahhoz ragaszkodni, hogy minden projekt 50%-ban klímakomponenssel rendelkezzen. Ez mind majd attól függ, hogy milyen ágazat és milyen projekt az, ami szóban forog mit jelent a gyakorlatban a klímabank átállás vagy átalakulás, ez számos dolgot jelent. Természetesen ez szól arról, hogy hogyan módosítjuk és készítjük elé, elő a operatív terveket, a programozást, a költségvetést másodszor. Most strukturális változásokról is beszélünk, külön csapatok létrehozásán dolgozunk, amelyek feladata a támogatás, a projektek koordinálása, mert ahhoz, hogy egy ilyen ambíciózus célt elérjünk, az 50%-ot ehhez koordináló csapatokra van szükség. hogy tehát elérjük ezt a célt. És a harmadik dolog, ahogy említettem, egy felővizsgálaton dolgozunk, ez a párizsi támogatható szempontok megvalósulását tekintve, illetve a kölcsönzési politika felülvizsgálatán is dolgozunk, hogy ezek megfeleljenek a célkitűzéseinknek. Köszönjük. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm. Ezzel le is zárhatjuk ennek a, ezt az eszmecserét. Nagyon gazdag, rendkívül érdekes volt ez az eszmecsere. Ne felejtsük el, amit most itt hallottunk, ne felejtsük el, hogy az Európai Beruházási Banknak melyek az alapjai az Európai Beruházási Bankot a római szerződés hozta létre, a célja pedig az, hogy az Európai Unió célkitűzéseit megvalósítsa. Az Európai Beruházási Bank vezetését, irányítását a tagállamok végzik. A tagállamok, amelyek ennek a banknak a részvényesei tulajdonképpen. Ami a regionális fejlesztési szakbizottságot illeti, rendkívül fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy az Európai Beruházási Bank a beruházási politikáján keresztül garanciákat adjon, és ezekkel a garanciákkal támogassa a kohéziós célkitűzéseket. Második dolog, ami az éghajlatváltozást illeti az eszmecseréből leszűrtem, hogy jelenleg 30 száz, az önök politikájának 30%-a, kb. 16 milliárd euró megy el a klímavédelemre, és a célkitűzés szerint ennél ezt magasabbra szeretnék emelni, ez pedig már politikai célkitűzés. A politikai célkitűzésről pedig az Európai Parlamentben is zajlanak viták. Ezt a döntést a tagállamoknak kell meghozniuk, az Európai Beruházási Bank pedig megvalósítja ezt a döntést. Ebben a megvalósításban éppen ezért annyira fontos, hogy mi, vagyis mi Európai Parlament, mi regionális fejlesztési szakbizottság a kohézió témájában figyeljük a fejleményeket. Ezért szeretném azt kérni, hogy a végrehajtásról, megvalósításról egyeztessünk, szoros kapcsolatot ápoljunk. Ezt azért is mondom, mert itt ebben a szakbizottságban beszéltünk a Juncker tervről is. Nagyon aggasztott minket a tervnek bizonyos része, a kohézió, voltak viták, eszmecserék, a földrajzi elosztásról. Ezeket a vitákat mind-mind lefolytattuk. Most pedig arra van szükségünk, hogy visszatekintsünk, visszatekintsünk arra, hogy a Juncker tervet hogyan is valósították meg, hogy feedbacket kapjunk, hogy az Európai Beruházási Bank is elmondja, hogy ők hogyan élték, hogyan élték meg ezt a tervet, ezt az időszakot. Jó lenne ezt írásos formában is megejteni. Most pedig az új zöld megállapodás felé tekintünk. Az eszmecsere rendkívül érdekes volt, fogunk még találkozni, nem is olyan nagyon sokára. Nagyon köszönöm, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott a válaszok során. Nem sokára találkozunk, addig is nagyon köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Nous passons au point euh, suivant de most pedig folytassuk a napi rendünknek a következő pontjával. Tudják, hogy december 11-én az elnökök konferenciája elfogadta az ECON saját kezdeményezésű jelentésének a kialakítását, amelynek a, célja, amelynek a címe Európai Szemeszter politika, Gazdaságpolitika Koordináció Növekedés 2020-ban. A bizottság a jelentésnek a címét megváltoztatta, és most már kettő most már nem 2020-as növekedési vizsgálat szerepel a címben, hanem növekedési stratégia fenntartható növekedési stratégia. A 2019. december 19-i ülésén az ECON koordinátorai úgy döntöttek, hogy a saját kezdeményezésű jelentésnek a címét szeretnék megváltoztatni, és szeretnék, hogyha a cím Európai Szemeszter Gazdaságpolitikák Koordinációja 2020-as fenntartható éves növekedési stratégia. Az ECON elnöke az Európai Parlament elnökétől kérte, hogy ezt a címet így módon meg lehessen változtatni. Ami ezt a jelentést illeti, a módosításoknak a benyújtási határideje január 23-18 óra. A koordinátorum az ülé, a koordinátori ülésünkön pedig úgy döntöttünk, hogy Francesca Donato kapja meg ezt a jelentést, meg is adnám neki rögtön a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, olaszul szeretnék felszólalni. Szeretnék köszönetet mondani, elnök úr, és nagyon köszönöm az elnök úrnak, illetve a kollégáknak is, hogy megkaphattam ezt a véleménytervezetet. Örülök, hogy ennek a véleménynek az előadója lehetek. Ez hatalmas öröm és megtiszteltetés is számomra. Először is elnézést a kollégáktól, ugyanis a módosítókat nagyon hamar le kellene adni. Sajnálatos módon ez a sietség, ez a bizottság ez az ECON bizottság miatt szükséges, nem volt lehetőségünk az ECON határidőket megváltoztatni. Rögtön ö, bele is vágnák, vágnék a közepébe, mondanám, hogy a véleménytervezetnek melyek a legfontosabb pontjai. Kezdjük onnan, hogy a növekedés lassul, lassulni fog a 2020-as évben. Minden elemző, minden közgazdász azt jelzi, hogy 2020-ban lassulni fog a növekedés, az Európai Bizottság is így jósolja ezt. Szerettem volna ebben a véleményben kiemelni, hogy mennyire fontos beavatkozni. Be kell avatkozni annak érdekében, hogy a stagnáló növekedést egy kicsit felrázzuk. Na de hogyan is lehet újraindítani a növekedést? Kezdjük onnan, hogy a lemaradó, a gazdasági növekedésben lemaradó, hátul kullogó régiókat kell támogatni, vagyis azokat a régiókat, ahol magasabb a munkanélküliség iráta. Itt kell, igazán, itt kell csak igazán beruházni ezeket a régiókat kell támogatni, méghozzá a közberuházásokon keresztül. Egyértelműen szükség van arra, ezekre a közberuházásokra, hogy ezek a régiók ne maradjanak le az európai átlaghoz képest olyan gazdasági struktúrát kell kialakítani, amely a versenyképességet, a produktivitást és a szociális inklúziót támogatja, valamint a fiatalok munkahelykeresését. keresését. Fontos még, és a véleménytervezetemben ez fontos szerepet fog kapni, hogy a kohéziós politika mennyire fontos részét képezi mindezeknek a céloknak a megvalósításában. A kohéziós politikára szükség van a növekedés támogatásában, az, egyens, az egyensúlyban lévő növekedés támogatásában. Szeretnék még egyszer emlékeztetni mindenkit arra, hogy rendkívül fontos biztosítani azt, hogy az alapokat a költségvetésben, a következő költségvetési többéves, pénz, többéves pénzügyi keretben megfelelőképpen osszuk szét, és a kohézióra is nagy szerepet, a kohéziónak is nagy szerepet szálljunk. A kohézióra nagyon fontos nagy, nagy figyelmet szánni, főleg az eurozónában. Az eurozónában a gazdasági irányításra még nagyobb szükség van, és itt még nagyobb szerepe van a gazdaság irányításának. Ez az irányítás véleményem szerint figyelembe kell, hogy vegye a gazdaságpolitikáknak a tulajdonságait, vagyis nem olyan gazdaságpolitikás gazdaságpolitikai ciklusokra van szükség, amelyek stagnálást hoznak, hanem, és csökkenést, hanem olyan politikai ciklusokra van szükség, amelyek megfordítják ezt a tendenciát, vagyis növekedést érnek el. Ezek a prociklikus gazdasági időszakok fontos, hogy támogassák a növekedést. Pont ott, ahol strukturális reformokra van szükség, és közberuházásokra van szükség. Pont ezek azok a területek, ahol ezekből pont kevés van, úgyhogy több közkiadásra lenne szükség ugyanis a közberuházások ezt a tendenciát meg tudják fordítani, és növekedést, GDP növekedést tudnak hozni. Ez a növekedés pedig az államadóság, az adott ország államadóságának csökkenéséhez vezet, és így lehet a költségvetési kötelezettségeket megfelelőképpen teljesíteni. Vagyis szükség van a közberuházások támogatására ott, azokon az országokban is, ahol ezekre nem annyira van lehetőség. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy támogassuk azokat, ezeket az országokat, amelyek nehézségekkel küzdenek. Ami az Európai Unió gazdasági kormányzását illeti, szerintem a gazdasági kormányzásnak erősebbnek kellene lennie az asszimetriák tekintetében. Az eurozónában asszimetriákat látunk, de nem csak az eurozónában. Azt látjuk, hogy a kifizetési, vagy a költségvetések között vannak nagyobb különbségek. Az összes elemző kiemelte, hogy vannak olyan országok, ahol a kereskedelmi többlet túlságosan nagy, ezt pedig csökkenteni kellene, kordában kellene legalábbis tartani hogyha erre szükség van, akkor szankciókat is lehet alkalmazni. Ezeket az európai jogszabályok már most biztosítják a költségvetési deficittel küzdő országoknak pedig rendbe kell tenniük a költségvetésüket, és így lehetne a méltányosabb, jobban egyensúlyban lévő helyzetet teremteni az országok között. Vannak ugyanis olyan országok, amelyek többet exportálnak, viszont ennek nincs igazából nincs a mögött igazán logikai, logikus magyarázat. Ami a fenntarthatóságot illeti, a gazdasági növekedés fenntarthatóságát. A fenntarthatóság, mint téma, manapság nagyon sokszor sok helyen megjelenik. Gazdasági, illetve gazdasági és környezeti szempontból is beszélünk fenntarthatóságról. A fenntarthatóságra szerintem társadalmi, szociális szempontból is nagy hangsúlyt kell fektetni, ugyanis a fejlődésnek a szociális aspektusa, aspektusát figyelembe kell venni, és a javakat forrásokat megfelelően kell elosztani, méghozzá úgy, hogy ez a reál fizetéseknek megfeleljen. Mindezt úgy kell elérni, hogy a produktivitás is jól növekedjen. Ahogyan látható volt az elmúlt évtizedekben, minden országban, ahol a produktivitás nőtt, ahol a produktivitás máshogyan nőtt, mint a reál fizetések, ott gazdasági válság ütötte fel a fejét. Ezért annyira fontos, hogy stabil és minőségi munkahelyeket teremtsünk. Ez rendkívül fontos. Ezt úgy lehet elérni, hogy amennyire csak lehet a kutatást támogatjuk, az oktatást támogatjuk, a szakképzést támogatjuk, valamint a szociális védőhálót is, ott, ahol erre szükség van. Ezek a legfőbb elemei a véleménytervezetemnek. Mert most mondom, hogy a véleménytervezetemhez már én is fogok módosítókat benyújtani, ugyanis a rövid határidő miatt erre szükség lesz, mert már most szeretném jelen, jelezni. Lesznek olyan módosítók, amelyekben majd felhívom a figyelmet azokra a problémákra, amelyekről már beszéltünk, vagyis a multiplikátor hatásról, amely a fenntartható Európa beruházási tervben szerepel. Ez a rendkívül font, ez a rendkívül fontos tervet majd fel kell használni az Európai Uniós költségvetés megfelelő megteremtésében. De ha nincs meg a megfelelő gazdasági struktúra, akkor a privát beruházások sem tudnak működni. A multiplikátor hatás csak akkor tud működni, csak akkor tud valós lenni, hogyha ez egyfajta ösztönzés, ahol is az intézmények, például a a beruházási bank és egyéb intézmények jó táptalajt találnak. Ez egy jó táptalaj pedig olyan területekből kell, hogy álljon, amelyek betartják a minimum kritériumokat egy olyan térség megteremtésében, ahol jó beruházni, és ahol a beruházásokat el lehet végezni, vagyis ahol van infrastruktúra, megvan mindenféle olyan szerkezet, amely sajnálatos módon sokszor sok helyen hiányos. És itt jön a képbe a kohéziós politika, itt jön a képbe a programozási politika, amelynek a keretében a közkiadásokat is meg lehet tervezni. Az eddig elkészült elemzések alapján maga az Európai Beruházási Bank is kimondta, hogy az FC-ben 500 milliárd mobilizált euróról beszélhetünk, amely körülbelül 65 milliárdos igazi beruhá, valós beruházáshoz vezetett. A többi pénz, ahogyan azt Katainen volt biztos is mondta, ez még kihívás, kihívás, amelyet még nem teljesítettünk, amelyet viszont teljesíteni kellene, ugyanis hosszú, táv, hosszú távon ezeket mindenképpen meg kell valósítani. Vagyis jó táptalajt kell teremteni a növekedésnek, a fejlesztésnek, ez rendkívül fontos. Végül, de nem utolsó sorban pedig mondanám, hogy mennyire fontos a KKV-kra odafigyelni. A KKV-k adják ugyanis a mediterrán térségben a vállalkozásoknak a nagy részét. Sajnálatos módon ezek a KKV-k nem mindig tudnak hozzáférni a finanszírozási lehetőségekhez, ugyanis bürokratikus adózási terhek alatt nyögnek. Olyan terhek ezek, amelyek néha annyira elviselhetetlenek, hogy a KKV-k bezárásához, csődjéhez vezetnek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a gazdaság, az európai gazdaság ilyen fontos eleme csak úgy eltűnjön, ugyanis így a jelenlegi időszak, amely egy stagnálás és lassulás jellemez, folytatódni fog. Zárásképpen Szeretnék tehát szeretném megkérni az ECON bizottságot, és így az Európai Bizottságot is. Szeretném kérni, hogy amennyire csak lehet, valósítsák meg az Európai Unió elveit, a kohéziós területre vonat, területi kohézióra vonatkozó elveit, szociális inklúziót segítsenek megvalósítani, a homogén versenyképességet és a javak újraelosztását. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a bemutatót. Ezzel meg is adnám a szót az árnyék előadóknak. Először is Dajs Tamás árnyék előadónak a néppárt részéről. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az idő előre haladtára való tekintettel, bár a téma rendkívül fontos, mégis az eredetileg elképzelthez képest egy kicsivel rövidebben szeretnék fogalmazni. Igyekszem pontokba szedni a mondandómat. Elsőként is eh, üdvözlöm Donátó asszony eh, véleménytervezetét. Számos hasznos gondolat szerepel ebben a eh, javaslatban. Azt gondolom, hogy megfelelő vita alap, hogy a bizottságunk erről a kérdésről tárgyaljon. Másodikként szeretném azt jelezni, hogy vannak olyan megalapozott észrevételek, gondolatok, elemek, Képviselő asszony eh, véleménytervezetében, amelyeknek a tartalmával a néppárt nem vitatkozik, azonban határozottan az az álláspontunk, álláspontunk hogy nem a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményében kéne ezeknek a megfontolásoknak szerepelni. Még egyszer szeretném tehát mondani, nem tartalmi vitánk van, hanem az a határozott véleményünk, lévén nagyon sok bizottság fogja majd a maga véleményét megfogalmazni, hogy koncentrálnunk kell az álláspontunkat a Regionális Fejlesztési Bizottság hatókörébe tartozó kérdésekre. Így csak hadd említsek két témát. E, e, azt gondolom, hogy a kereskedelmi kérdések rendkívül fontos kérdések, de nem a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményében kell hangsúlyosan megjeleníteni, mint ahogy úgy gondolom, hogy a munkavállalók, a sok százmilliós nagyságrendben európában eh, dolgozó munkavállalók fizetésének jövedelmének a kérdése ugyancsak egy rendkvül fontos kérdés de talán egy rövid terjedelmű véleményben nem a regionális fejlesztési bizottság véleményében kell ennek különös hangsúllyal eh, megjelenni. két olyan elem harmadikként ami, ami megjelenik donato asszony véleményében mi határozottan támogatjuk lehet hogy talán kicsit még feszesebb még konkrétabbá szeretnénk tenni ezeket a elgondolásokat, tehát a módosító javaslatokat nem zárjuk ki, de fontos és egyetértésünkkel találkozik mindaz, amit Donátó asszony jelzett. Lényeges a munkanélküliség kérdésével foglalkozni. A regionális fejlesztési politika a, a, a, social, a szociális befogadás, a szociális egyenlőség szempontjából mindig is azt a célt szolgálta, hogy a munkanélküli Eh, európai, honfitá, európai polgárokon segíteni tudjunk. Tehát a munkanélküliség csökkentésének a gondolata lényeges, különösen a hosszú távon, már hosszabb ideje munkanélküli eh, emberek esetében, illetve a fiatalok eh, esetében is. Ugyancsak mélyen egyetértünk, én már öregedő emberként kicsit pessimista kezdek lenni, de egyetértek, örömmel látom, csak már gyakorlati eredményeket szeretnék látni. Adminisztratív terhek csökkentése. Igen. Adminisztratív terhek csökkentése magában a regionális fejlesztési politikában, és ahogy képviselőasszony említi, a kis és középvállalkozások működését terhelő, sújtó adminisztratív terhek csökkentése. E, nem lehet elégszer beszélni a munkahely teremtésben a kis és középvállalkozások fontosságáról, ehhez képest folyamatosan a napi működésüket megkeserítő, elnehezítő adminisztratív terhekről beszélünk. És végül, de nem utolsó sorban hadd jelezzem, hogy, eh, hogy kiinduló pontja a néppártnak az, hogy eh, a, az egyik leghatékonyabb befektetési politika Európában a regionális fejlesztési politika, ha az európai gazdaság teljesítményének a, a, a gyengülését mutatják jelek. Ha ezen szeretnénk változtatni, erre a logikus válasz a regionális fejlesztési politika súlyának, költségvetési részesedésének, gazdaság élénkítő hatásának a megőrzése. Ennek hangsúlyosan kell megjelenni a véleményben, és végül, de nem utolsó sorban azt gondolom, hogy nem hiányozhat a véleményünkből, hogy a European Green Deal-re, az ezzel együtt járó, a gazdaságpolitikát is érintő új elgondolásra utaljunk, illetve talán ne essünk abba a hibába, hogy most, most ha ezt a három szót, European Green Deal felsoroljuk, az minden létező problémára a megoldás jelenti majd, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos az európai gazdaság problémáinak a megoldása szempontjából a digitalizáció fontos kérdését szem előtt tartanunk, illetve a technológiaváltás, az új, a modern, a 21. századi technológiák alkalmazásának a támogatásáról szólnunk. Ezek azok az alapvető gondolatok, amelyek egyében a néppárt a módosító javaslatait megfogalmazza. Majd köszönöm a figyelmet. Merci beaucoup pour votre contribution. Nem szépen a hozzászólását, de nem látok nem látom a szocialisták árnyék jelentéstevőjét, úgyhogy megadnám a szót Erik Pervisznek a Rinyó nevében thank you, Chair. I will be, I will try also to be. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Donátó asszonynak a fáradozásait. Be fogunk nyújtani néhány módosító javaslatot, ami a gazdasági változásokat illeti a zöld prioritások miatt, amelyeket az Európai Bizottság elfogadott. A Green Deal, amelyet megválto- megszavazott az Európai Parlament, ez olyan változásokat fog generálni, amely egész Európára hatással lesz egészségügy, szociális kérdések, gazdaság, környezetvédelem, stb és hangsúlyozni kell azt, hogy világos megközelítésre van szükség a politikában, a mérésben. Ez egy az európai társadalmak számára, társadalom számára egy fordulópont, és minden lehetséges dimenziót figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Gue, Martina Mitchell nem szeretne hozzászólni. Budak kollega. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. <clears throat> Mărturisesc că de mult nu am mai văzut uh, un... Köszönöm szépen, be kell látnom, hogy már hosszabb ideje nem láttam egy ilyen átfogó véleménytervezetet. A kolléga számos aspektus nagyon korrekt módon foglalt össze, mint Deutsch kolléga elmondta, hiányoznak a kompetenciák, de egyszerűen nem hagyhatjuk ki ezeket a véleményből, mert nem, van, amit nem lehet elkülönteni dolgoktól. Gondoljunk a kohéziós politikára, itt hogyan befolyas ezt napi éle, ez a napi életünket, és folyamatosan hallunk dolgokról, amióta én például az Európai Parlamentben vagyok, hallok ilyen dolgokról, tehát több mint hat éve van ez, és ezek az alapok, amikről itt beszélünk, egyszerűsítendők, és jobban kell őket alakítani, hogy jobban lehessen felhasználni. Tehát meglehetősen átfogó témáról van szó. A kis és középvállalatok például a szabályok alkalmazásában mm, ö, nehézségekkel szembesülnek. A munkanélküliség egy fontos téma. tisztában kell lenni azzal a tényel, hogy, hogy a régióink mindenek előtt Kelet-Európában éppen azt jelenti, hogy hiányzik a munkaerő arra, hogy az EU projektet végrehajtsuk. Tehát mit tehetünk ezzel? Ez is egy nagy kérdés lehet. Tehát Románia, Bulgária esetében látni kell, hogy komoly pénzügyi forrásaik vannak az EU alapokból, de egyszerűen nincs elég munkaerőhoz, hogy felhasználják ezeket az alapokat. És hogyha nem használják fel ezeket, akkor nem lehet fejleszteni a helyi közösségeket, és ez azt is jelenti, hogy lemaradnak a helyi közösségek, elhagyják őket az emberek, elmennek más régiókba. Ezzel a problémával is szembesülnünk kell, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy hiányoznak a munkaerők, hogy megőrző képességet kell erősíteni egyes régiókban a munkaerő vonatkozásában, és azt is elő kell segíteni, hogy akik már egyszer elmentek, vissza tudjanak térni, és otthon járuljanak hozzá a saját régiók fejlesztéséhez. Mert különben kialakulnak azok a régiók, ahol hiányoznak az emberek, ahol erős az elvándorlás, és nem lehet mire felépíteni a jövőben. Merci beaucoup. Bien. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a frakcióknak, hogy hozzászóltak és elmondták a véleményünket. Donátó asszony mm, anyagával kapcsolatban. Január 23 18 óráig lehet benyújtani módosítójavaslatokat. Ezt a pontot akkor most lezárom és rátérünk a következő napirendi pontra, ami nem más, mint egy nagyon fontos téma, amely azzal a témával foglalkozik, amelyet ami az háromoldalú egyeztetések eh, helyzetét illeti, amelyek most a kohéziós eh, szabályozás alapján éppen folynak. A, az Európai Parlament szabályozása arra kötelez bennünket, hogy beszámoljunk itt erről, és arra szeretnék emlékeztetni, hogy a finn elnökség és a tanács közzétette a trialógus sok helyzetét. Nyilván tudják, hogy 2019 második felében újra kezdődtek a háromoldalú egyeztetések. E, egy, az egyik a román elnökség alatt kezdődött, és három új kezdődött a finálnökség alatt. A negyedik e, trialógus e, október 3-án, az 5. november 12-én, e, a 6. 16-án és a 7. december 10-én kezdődött. Ezen trialógusokkal párhuzamosan számos technikai ülésre került sor, és különböző informális kapcsolatokra. És eljutottunk december 10-ére egy közös átmeneti megállapodásra a tanácsa az egy 1-es, 2-es és 5-ös blokkal kapcsolatban. A Koreper megerősítette ezt a közös egyetértést, vagy átmeneti egyetértést december 18-án. 2019. december 18-án, és ez a közös megegyezés, ezt a finn elnökség a Koreperben folytatott egyeztetések utáni napon tette közzé. Hadd emlékeztessek arra, hogy ez egy átmeneti megállapodás, és még semmiben nem egyeztünk meg, addig, amíg nem sikerült mindenben megegyezni az ismert elf szerint. A közös eh, rendelkezések, eh, közös intézkedésekkel kapcsolatos eh, rendelet 112 bekezdéssel, 22 fog, függelékkel rendelkezik, és a különböző alapokat, a menedék, a migrációs, a biztonság, belső biztonsági alapokat, illetve az határkezelési eszközt is magában foglalja. Tehát ez egy nagyon fontos E, téma az Európai Unió e, jövőbeni költségvetését tekintve. Én e, elnököltem ezen trialógusokon, és szeretnék a társ jelentéstövőknek, Novakovas úrnak és Konstanz Krélnek gratulálni a munkájukhoz és elkötelezettségükhöz. Most itt nem tudunk a részletekbe belemenni, minden részletbe, amely felmerült ezen tárgyalások során, de a társ jelentéstevők bármelyik pillanatban tehettek javaslatot, pozitív vagy akár merész javaslatokat is, eh, amelyek az eredmény fele vezettek, eredményhez vezettek, amelyeket, amelyet most be fognak mutatni, és meg is adom nekik a lehetőséget, hogy bemutassák majd ezt az eredményt. Ami a Federt illeti, elkezdtük az egyeztetést szintén ez alatt a törvényezési ciklus alatt, és december 12-én volt egy egyeztetés. Eddig nagyon lassú volt az előrehaladás, a, ami a negotiating boxot illeti, ennek és azt illeti, hogy ennek nagyon nagy hatása lesz számos más témára, emiatt a bizottság nem akar gyorsan haladni. Marginális előrelépésekre került sor. Gratulálok a jelentéstevő munkájához, Kozolino kollega munkájához, aki mindjárt bemutatja a Feder részt. Ami az interreget illeti, remélem, hogy Pascal Arimo visszajön. Két trialógusunk volt, az egyik november 20-án, a második december 10-én. Fontos munka volt ez, a rendelet felét sikerült átvenni, és gratulációval tartozunk Arimo kollégának, aki remélhetőleg mindjárt bemutatja az anyagot. Most kérem a jelentéstevőket, hogy számoljanak be az előrelépésről, illetve a nyitott kérdésekről, amelyek még az intézményközi eh, egyeztetésekben fennállnak, és azt kérem a jelentéstevőktől, hogy hogy a koordinátori eh, ülésre tartozó eh, témákat vessék fel, ö, ö, most ezekben nem menjenek bele. Ö, kérem Novakov urat, hogy mutassa be az RPDC ügyét. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyra értékelem az ön kedves szavait, ami a CPR-t illeti Konstancéval együtt nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt két évben, a rendeletnek a kb. a felét sikerült átvennünk a finn elnökség alatt, és valóban kemény munka volt ez, főleg azért, mert a tanács részéről változott a hozzáállás. Én tudom, hogy a jelenlegi helyzetben ami az MFF-et illeti és a tanács álláspontját, a tanács az, amelyik diktál nekünk, és azt várja, hogy megváltoztassuk a, a megközelítésünket és jelzéseket tegyünk, de szerintem ezt megtehetjük anélkül, hogy a teljes tárgyalási mm, vívmányokat megkérdőjeleznénk. Azt hiszem, hogy technikai egyeztetésre mindenképpen sort kerülhetünk, és ezek nagyon, nagyon is segítségünkre lesznek a trialógusban később. És amit de mondjuk az a megközelítés, hogy mindent rúgjunk föl és kezdjük előről, ez nem lenne jó, nem lenne helyes megközelítés talán nem tudunk olyan gyorsan haladni, mint ahogy ezt én például szeretném, de azért hát szépen lassan tudunk haladni, és várjuk a tanács álláspontját az MFF-fel kapcsolatban, de megint csak hangsúlyozni kell, hogy a, tárgyalá, a tárgyaló asztaltól nem akarunk fölállni. Köszönöm. Jó. Rendben. Hadd emlékeztessek arra, hogy ez a napirendi pont, ez egy formális napirendi pont, és ezt a célt szolgálja, hogy beszámoljunk a, az intézményközi egyeztetésekről, és talán egy kicsit részletekbe lehet menni azzal kapcsolatban, hogy az egy-től terjedő blokkokkal kapcsolatban mennyiben, mit jelent ez az ez az átmeneti megállapodás. Nem vagyunk zárt ajtók mögött, vannak itt meghívottak a tanács a bizottság részéről, illetve a sajtó részéről, akik hallgatnak bennünket. Úgyhogy a stratégiai kérdéseket most nevessük föl. Konstanz Krélnek adok szót, hogy beszámoljon az, az említett bokkokról. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy igen, egy kicsit vissza kéne térni arra, hogy miben állapodtunk meg. A cél az volt, nem tudom, olyan, olyan visszhangzik valami itt a mikrofonom közelében. Keine Ahnung. Ist das in Ordnung? on t'entend très bien, oui. Nagy, önt nagyon jól halljuk, mondja az elnök, és mondják a tolmácsok is. A finn elnökség alatt az 1-es, 2-es, 5-ös blokkokat akartuk lezárni. Ezek azok a blokkok, amelyek fontosak ahhoz, hogy a régiók az operatív programokat megkezdhessék. Ez nem volt olyan egyszerű, mert az egyik legnagyobb probléma a tárgyalások során az volt, hogy egyes tagállamok nem akart tudtak partnerségi programokat indítani a jövőben. Ez egy kicsit furcsa, mert a jelenlegi támogatási programban erről nagyon pozitív visszhangot hallottunk, hogy a régiók, a tagállamok régiói stratégiai megközelítést készítettek a régió fejlesztéséről. Ez, ennek mindenképpen van értelme, hogyha hatékonyabb és célzottabb kohéziós politikát akarunk folytatni, úgyhogy nekünk a parlamentnek ez egy nagyon fontos dolog volt. Összefüggésben a partnerségi elvel, hogy ne csak minisztéri tisztviselők, hanem gazdasági, szociális partnerek, helyi politikusok és részt vegyenek ebben, illetve a környezetvédelmi szervek, más ö, ö, szervezetek ö, is részt vegyenek abban, hogy az adott régió fejlődése milyen irányba menjen. Sikerült kompromisszumra jutnunk, amely végül is egy stratégiai megközelítést követ, de egyes tagállamok esetében, ahol csak egy alap van, vagy kevés támogatási eszköz áll rendelkezésre, nos, ezek számára is egyszerűbb ez a stratégi, ennek a stratégiai fejlesztésnek a papírra vetése és bemutatása. Nagy örömünkre szolgált, hogy sikerült elérni főleg a horizontális elveket, Nyilván emlékeznek rá, hogy sokat beszéltünk erről. Nagyon sok módosító javaslat merült fel a teljes anyagban, hogy végül is a jelentéstevők és a társjelentéstevők úgy döntöttek, hogy a bizottságnak, a szakbizottság elé tárjuk ezt, ez a tagállamoknak és az elnökségnek olyan hú, de nagyon nem tetszett, mert azt gondolták, hogy erre nincs szükség, de végül is mi itt a saját megközelítésünket érvényesítettük. Két dolgot sikerült elfogadtatnunk, amelyek a klímaváltozással kapcsolatosak, és amit, amelyeket a tagállamok nem akartak. Az egyes blokkal összefüggésben sikerült megegyezni a magatartás kódexsel kapcsolatban is, amely szintén fontos, és amit az új rendelethez kell igazítani. A három, az intézmény három jogi szolgálata között sikerült végül is megállapodni olyan értelemben, hogy ezt eléggé leegyszerűsítjük, és tulajdonképpen az új rendelet eh, által felvetett változásokra koncentrálunk, és eh, azt hiszem, hogy ez a régiók számára rendkívül fontos. A technikai segítségnyújtás esetében, ami az Európai Bizottság technikai segítségnyújtási eh, témáját illeti, itt sikerült elérnünk azt, hogy a tagállamok a saját E területükön módosításokat tudtak elérni. Itt e, az e, ellenőrzés kérdésének tisztázása merült föl, illetve az, hogy azok a tagállamok, amelyek az EPO-val együttműködnek, ezekre bizonyos egyszerűsítés vezessünk ebbe. Ezt végül is sikerült ebben kompromisszumra jutni, és azt hiszem, hogy a közbeszerzés terén is számos kompromisszumot sikerült elérnünk, amelyek mindkét oldal számára, sőt, mind a három oldal számára, mert itt főleg a bizottság számára volt ez egy fontos téma. Nos, tehát mind a három oldal számára egy járható utat jelent. Azt hiszem, hogy egy olyan kompromisszumra jutottunk, amely hát végül is egyik oldalnak sem tetszik olyan nagyon. Most mondjam azt, hogy ha senki nem elégedett, akkor jó a kompromisszum. Mindazonáltal összességében én azt mondom, hogy a parlament egyes területeken szeretett volna ambíciózusabb célt elérni, hogy az elkohézió most miért, ehhez mi, ez miért kapcsolódik még mindig kivételes szabályozáshoz egyes tagállamokra, csak nem, nem látom be, de hogyha végül is ez volt az ára a kompromisszumnak, hát jó, akkor megéri, mert legalább meg legalább kompromisszumra jutottunk. Azt gondolom, hogy minden elvárás, vagy minden várakozás ellenére december 10-én sikerült mégis kompromisszumra jutnunk, ez egy nagyon fontos jelzés, és azt remélem, hogy a horvát elnökségnek sikerül lehetővé tennie azt, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Nagyon sok minden fog attól függeni, hogy a tanács bárki is legyen az MFF tárgyalások vezetője, mozduljon. A régiók számára minden esetre ez egy fontos lépés, hogy egy ilyen alapváz vagy struktúra létezik, és erre elkezdhetik a programjaikat kidolgozni. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Constance. Nagyon köszönöm. Teljesen egyetértek veled. Szerintem is a globális kompromisszum olyan kompromisszum, amely csak egy kicsit tér el a mandátumtól, amelyet a parlamenttől kaptunk. Azt is gondolom, hogy a legfontosabb tartalmi kérdésekben jó eredményt sikerült elérnünk. Persze kompromisszumot szem előtt tartottuk. Most a horvát elnökségnél van a labda. A negotiating box igen blokkoló tényező volt, nem sikerült a trialógusokban előre haladni. Számítunk, arra számítunk, hogy a horvát elnökség máshogyan fog gondolkodni, Egyébként nem nagyon tudunk majd előrelépni. Nagyon köszönöm. Kodzolino kollégának megadnám a szót. Ő az Európai Regionális Fejlesztési Alapról fog nekünk beszélni. Természetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is érinti ez a, mm, ez a klíma. A román elnökség alatt nem sikerült se tartalmi, se technikailag előre haladni. Aztán ott volt a finn elnökség, ott december 12-én volt ülésünk. Az egy-kettő cikről és a hármas blokkról sikerült egyeztetni. Ez az a blokk, amely a leginkább összecseng a éves pénzügyi kerettel. Nagyon fontos előrelépéseket láttunk, de mégsem sikerült fordulatot elérnünk. Most el kell döntenünk, hogy merre tovább. A horvát elnökséggel már elkezdtük a technikai egyeztetést még november 9-én készek vagyunk akár heti rendszerességgel technikai egyeztetéseket szervezni a horvát elnökséggel, hogy minél hamarabb háromoldalú egyeztetésekre kerülhessen sor. A hármas cikknek a témája és a hatos cikknek a témája érdekel most minket a leginkább. A foszilis energiahordozók támogatásával már a plenárison is foglalkoztunk. Szaszoli elnök számára is fontos téma ez. Fontos része ez az erfának. Várjuk, hogy milyen politikai döntések fognak születni, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább, rögtön új háromoldalú egyeztetések a horvát elnökséggel, vagy előbb technikai egyeztetések. De hát így jellemezhető általánosságban ez a munka. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, Andrea. Meglátjuk, hogy merre tovább, meglátjuk, hogy az ERFA tekintetében merre kell előrelépni. Várjuk meg, hogy a horvát elnökség milyen álláspontot képvisel, főleg a tárgyalásban nagyon fontos részt képező cikkek tekintetében, itt a hatosra gondolok különösképpen. Megadnám a szót, hát Pascal Rimon nincs itt, az Interreg témájáról most nem tud beszámolni, úgyhogy elmondom én, hogy nagyon fontos előrelépéseket tettünk az Interreg területén a rendeletnek nagyon sok cikkét sikerült lezárni, de az Interregnél a finanszírozás jelenti a nagy problémát. Biztosan sikerül majd egyességre jutni, hogyha a tanács is szeretne egyességre jutni, de a finanszírozás, a költségvetési kérdés továbbra is problémát jelent az összes rendelet szám, az összes rendeletet együtt kell vizsgálnunk a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal. Egyeztetünk a tanácsra a több éves pénzügyi keretről, és minden egyes programot ennek a fény, ezeknek a tárgyalásoknak a fényében kell vizsgálni. A költségvetési szakbizottság előadói, árnyékelőadói egyeztetnek a éves pénzügyi keretről. Szeretnénk a lehető legjobb rendeletet megalkotni, ehhez azonban a lehető legjobb költségvetésre van szükség, ugyanis ezek nélkül nem tudjuk a kitűzött célokat megvalósítani. A szakbizottságunk válaszolt a régiók kérésé, kérésére főleg a közös rendelkezésekről szóló rendeletre gondolok, hogy a régiók elő tudjanak készülni, és a következő ciklust a lehető legjobban tudják elkezdeni. Köszönöm a pontosításokat, ezzel pedig le is zárom az ülésünk nyilvános részét. Holnap találkozunk, de nem 9 órakor, hanem 9 óra 30-kor, Eszmét cserélünk Ferejre, biztossal 10 órától. Nagyon köszönöm. Most pedig kérek mindenkit, akit a koordinátorok ülésen nem érint, hogy legyen szíves elhagyni a termet csendben. Mi pedig folytatjuk, a, folytatjuk az ülésünket a koordinátorok ülésével, negyed óra múlva kezdünk. Nagyon köszönöm minden tolmácsnak is a munkát. Nagyon köszönöm, hogy ismét kiváló munkát végeztek. Nagyon köszönöm. Negyed óra múlva folytatjuk tehát a koordinátorok ülésével. Köszönöm.